Jó napot kívánok! Megkezdjük a munkánkat. Nem akarjuk a biztos asszonyt soká váratni. Kérdezem, van-e gond a napi rendel? Úgy tűnik nincs, akkor jöjjön a kettes pont. Megkapták az elmúlt ülés jegyzőkönyvét, ott van az asztalukon. Mint mindig, kérem nézzék meg, és az ülés végéig tudatássák velem, hogy van-e kifogásuk, ha nincs, akkor elfogadottnak számít. Az ülésünk ismét az ülést ismét közvetítik a tévécsatornán. Cseh, lett, litván, málta és svéd, észt, ezek kivételével minden egyéb nyelvünk rendelkezésre áll. Kérem gondoljanak arra, hogy holnap nem ebben a teremben tartjuk az ülést, hanem holnap a szavazás és a meghallgatás a másik épületben, a jan 4Q1-es teremben lesz majd, ne felejtsék el. És kérem, hogy vigyék magukkal a holmiaikat, amire esetleg holnap szükségük lesz, ne hagyják itt, mert lehet, hogy holnap a szavazásnál tudni akarják, hogy miről szavazunk, és az azokon a papírokon van, amik már itt vannak. Kérem, hogy a papírjaikban nézzék meg a beszámolót, a pécsi látogatásról tett beszámolónkat a kulturális fővárosban. Egy nagyon sikeres misszió volt, köszönetet szeretnék mondani a parlament alelnökének és a bizottságunk tagjának, Tőkés úrnak, aki vezette a delegációt, és nagyon köszönöm, a titkárság munkatársáinak, Kriszkána és Tolin asszonyoknak, hogy ilyen jól megszervezték ezt az utat. A delegációnak lehetősége volt találkozni az osztrák a magyar miniszterelnökkel, és egy nagyon nagy visszhangot kapott Magyarországon ez a látogatás, és ha olyan országokba megyünk, ahol még nem jártunk gyakran, ott jobban érzékelnek bennünket, ennek én mindig nagyon örülök, hogy éppen a Európa kulturális fővárosa Pécs került most sorra, és hogy a látogatás ilyen nagy sajtó visszhangra talált az országban. És hogyha most a biztos asszony jönne, akkor örülnék. De itt is van. Ja. the Commissioner is taking her So I, uh, I have a pleasure to... Nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetem a biztos asszonyt. Örülök, hogy itt lehetek ismét ebben a bizottságban. Ez egy teljesen normális eljárás. Folyamatos eszmecsere folyik köztünk, és eh, vannak olyan pontok, amelyeket szeretnénk önnel, biztos asszony, megbeszélni. Soron következik ugye a 2011-es munkaprogram kidolgozása, elfogadása, és ugye jó pár évvel ezelőtt alakított ki azokat a kulcsfontosságú területeket, kérdéseket, amelyekkel azóta is foglalkozunk, ezek most ismét itt vannak előttünk, és új programokat és kidolgozhatunk majd, főleg 2014 után, de ugye, ahogy mindennek elején is megállapodtunk, ez lehet talán az egyik legjobban strukturált, kidolgozott program. Biztos asszony, tehát ismét köszöntöm, nagyon örülök, hogy itt van köztünk. Az ön előadása után ö, megbeszélhetjük még a, az éppen aktuális kérdéseket, és ö, a szó az öné. Elnök asszony, kedves Doris, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, nagy örömemre szolgál, hogy itt lehetek ebben a szakbizottságban eh, a parlamenttel folytatott eh, folyamatos eszmecsere keretei között. Ugye szeretném megköszönni mindazt a munkát és azt a számos jelentést, amit kidolgoztak az elmúlt évben, Biztos vagyok abban, hogy szorosan együttműködünk majd 2011-ben, és a bizottság javaslatait illetően az új programokra vonatkozóan, az új oktatás és kulturális programokat és munkaterveket illetően három fő területre szeretnék koncentrálni. Az egyik a mozgásba lendített fiatalságot illeti, a másik a tudásipart, a Először is az Európa 2020-as eh, stratégiáról szeretnék beszélni. Holnap fogja elfogadni a bizottság a 2011-es munkaprogramot. Ezzel kezdetét veszi eh, az eh, az úti terv, az a program, ami a 2020 Európa célkitűzései között zajlik majd. Rendkívül világos az üzenetünk, hogyha ki akarunk lábolni a jelenlegi válságból, akkor meg kell őriznünk a szociális struktúránk integritását, és stabil, fenntartható fejlődésre kell szert tennünk. Az oktatás ezen a területen kulcsfontosságú szerepet tölt be, kitűnőségre, kiválóságra és egyenlőségre kell törekednünk. Nem szabad feladnunk egyiket sem a kettő közül, mind a kettőre törekednünk kell, és a mozgásba lendített fiatalság, a fiatalok mozgósítás az egyik fő pillére ennek a célkitűzéseknek. Szeretnénk egy tudás alapú, alapú társadalmat kialakítani, amiben az európai állampolgárok képesé válnak arra, hogy a munkaerőpiacon magasabb szakképesítést követelő munkaköröket tölthessenek be. Ezen a területen az egyetemek kulcsfontosságú szerepet töltenek be, és a legjobbak között kell, hogy legyenek a világban. Nem találta még meg mindenki a helyét az új gazdasági struktúrában. Vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek leszakadtak. Nem elegendő az eszközöket rendelkezésükre bocsátunk a alapú társadalomban, hanem kezdettől fogva aktívan arra kell törekednünk, hogy integráljuk ezeket a csoportokat formális és informális oktatási programok keretei között. Elnök asszony, a Fiatalok Mozgósítása elnevezésű program kulcsfontosságú az Európa 2020 program keretei között a tagországokon belül újabb energiákat kell mozgósítanunk az oktatás és a képzési reform érdekében. Jövőre elindítunk egy új stratégikus kezdeményezést, ami a felsőoktatás modernizációjára törekszik. Célkitűzésen teljesen világosan meg vannak fogalmazva. Szeretnénk kibővíteni a hozzáférését a hallgatóknak mindenfajta különféle háttérrel rendelkező hallgatóknak az oktatási rendszerhez, és szeretnénk eh, arra törekedni, hogy eh, legalább az európai állampolgárok eh, fiatal halmazából 40% elvégeste a felsőoktatást is. Szeretnénk garantálni azt, hogy alkalmazható piacképes tudásra és készségekre tegyenek szert, szeretnénk bővíteni az egyetemek a felsőoktatás átláthatóságát, nyitottságát és teljes sokféleséget, diverzitást szeretnénk biztosítani ezeknek az intézményeknek, és szeretnénk egyetemeinket a nemzetközi versenyben előkelő helyhez juttatni. Következésképpen új rendszert kell kialakítanunk annak érdekében, hogy fel tudjuk térképezni az európai felsőoktatási intézményeken belül az újabb ösvényeket, az újabb szükségleteket is. Minden európai állampolgárnak joga van ahhoz, hogy információt szerezzen arról, hol és milyen módon akar tanulni. Az Európai Befektetési Bankkal együttműködve és más pénzintézetekkel együttműködve szeretnénk arra törekedni, hogy serkentsük az országok közötti E, nemzeteken átívelő egyetemi mobilitást, és hogy e, növeljük a fiatalok e, hozzáférését a felsőoktatáshoz. A felelősség a miénk abban a tekintetben, hogy a jövő iskolájába ruházzunk be, itt tegyünk befektetéseket, és javasolni fogom a tagországoknak, hogy vegyék fel a harcot a korai iskola elhagyással szemben, és itt az európai célkétezésünk az lesz, hogy a korai lemorzsolódást 10% alá csökkentsük. Javaslatot teszek egy kezdeményezésre a formális és informális tanulási lehetőségeket illetően is. meg kell teremtenünk az alapjait annak, hogy egyre több ember férhessen hozzá az egyetemi és szakképzési lehetőségekhez. Az egész életen át tartó tanulás ugyancsak kulcsfontosságú az oktatás és a szakképzés programjaimban, hogyha végig gondoljuk, hogy az Európai Unió hogyan tud legjobban értékekkel hozzájárulni a tagországok erőfeszítéseihez, akkor a következőket mondhatjuk el. Programjaink közvetlenül hozzá tudnak járulni a minőségi és inkluzív növekedéshez. Szá- több millió európai számára valódi különbséget jelenthet az, hogyha az európai erős szimbólumok a törekvések mögött vannak, és látjuk, hogy rendkívül nagy a kereslet, ezt a keresetet a jelenlegi erőforrásokkal valahogy ki kell elégítenünk. Én tehát szeretném arra buzdítani önöket, hogy legyenek ambiciózusak és törekvőek. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az új identitások fenntartása és erősítése, de ugyanilyen fontos az is, hogy a programok közötti szinergiát megteremtsük, hogy a különféle programok célkitűzéseit és cselekvési programjait összhangba hozzuk. Rendkívül fontos, hogy egyszerűsítsük az eljárásrendeket, és fejlesszük a különféle programok kapacitását, és különféle forrásokat teremtsünk. Elnök asszony, úgy gondolom tehát, hogy a kulturális és kreatív eh, szektor célkitűzéseiről is szólnunk kell. Ez eh, az alkotói eh, ágazat rendkívül fontos szerepet játszik az innováció területén, a különféle készségek beerősítésében, a kulturális sokféleség eh, helyezésére, promóciójában, és ezzel együtt ki tudja használni a digitális fordulatot is. Úgy gondolom, hogy Európában az új digitális platformra való áttérés átmenet idejében rendkívül fontos az új üzleti modellek figyelembevétele, és az egységes piac előnyeit a kultúra területén is kamatoztatnunk kell. Ennek érdekében egy ellenőrzési keretet kell megteremtenünk a e, szellemi tulajdonjogok, a copyright és a kulturális sokféleség területén, hogy ezzel is e, ösztönözzük a kulturális e, területek különféle szereplőit különféle szinteken. Az audiovizuális ágazaton belül ösztönöznünk kell az egész Európára vonatkozó jogok keretrendszerének kidolgozását. Jövőre a zöld könyv kialakítás során folytatott konzultáció eredményeit tovább fogjuk fejleszteni egy új kommunikációs keretben. Igyekszünk elősegíteni a különféle forrásokhoz való hozzájutást, az új eh, készségek eh, szükségességét, új készségek kialakításának szükségességét, és mindezeket az ágazatokat szeretnénk a regionális eh, fejlesztési stratégiákban is elhelyezni. A közszféra szereplői, az üzleti szektor és az oktatás együttműködési partnerségét kell megteremtenünk, így gondoskodhatunk arról, hogy az európai kulturális sokszínűség, diverzitás gondozói legyünk. Egy külön támogatási rendszert, egy támogatási keretet szeretnénk kidolgozni a digitális mozi fejlesztésére és az európai mozi kulturális kincseinek digitális technológiával való konvertálására. Úgy gondolom, hogy ehhez rendkívül fontos a segítség. A piac maga nem gondoskodhat az összes ilyesfajta célkitűzésről, és a az általános köztámogatás rendkívül fontos az elemített célok megvalósításának érdekében. Mivel az európai identitásról is beszélünk, úgy gondolom, hogy mindez rendkívül fontos az európai kulturális örökség megőrzése szempontjából is, és ezért a lehető legjobb szöveget kell kialakítanunk, és törekedjünk arra, hogy eh, a kidolgozás alatt eh, lévő európai eh, örökségi cím elnyeri mindenkinek a támogatását, és megkapja azt a presztist, ami megjár ennek a kezdeményezésnek. a, a sport oktatásban és társadalmi tevékenységben játszott szerepét is szeretném fejleszteni, erre is szeretném felhívni a figyelmet. Az amatőr és professzionális sportolók között folytatott dialóguson keresztül természetesen a költségvetési megszorítások sok mindent lehetetlenné tettek, így például nem engedik meg számunkra, hogy egy külön igazán önálló EU sportprogramot dolgozzunk ki 2012-re. Mindenek ellenére úgy gondolom, hogy tovább kell folytatnunk azokat az előkészítő programokat és akcióterveket, amelyek több mint 30 nemzeteken átívelő projektet dolgoztak ki az elmúlt két évben, és törekednünk kell arra, hogy ezeket a kezdeményezéseket a 2011-es és aztán a 2012-es költségvetésben is érvényesíthessük. Hatáselemzést, hatástanulmányokat is kell eh, végeznünk, és ezek alapján dönthetjük majd el, hogy mi lesz a legalkalmasabb eh, cselekvésterv eh, az EU jövőjét illetően. Kedves kollégák, Először a költségvetésről beszéltem, de most hadd köszönjem meg ismét önöknek az eddigi támogatásukat, és azt a <clears throat> következetes fellépést, amelyel segítettek megelőzni azt, hogy a költségvetési megszorítások rendkívül károsan érinthessék esetleg a kezdeményezéseinket. Együttes összefogással úgy gondolom, hogy egyedülálló lehetőségünk lesz arra, hogy megreformáljuk költségvetésünket annak érdekében, hogy az Európai Unió valódi politikai célkitűzéseit szolgálja ez a költségvetés. Az Európa 2020 kezdeményezés a alapú társadalom kulcsfontosságú eleme, és teljesen jogos megfontos alapján van az az oktatás ennek a programnak a középpontjában. Az oktatás az, ami segítségünkre lehet abban, hogy felvegyük a harcot a társadalmakban meglévő egyenlőtlenséggel, egyenlőtlenségekkel és integrálhassuk a különféle társadalmi eh, csoportokat. Éppen ezért eh, nagyon várom, hogy továbbra is együtt dolgozhassak és együtt működhessek önökkel ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósítása érdekében. Nagyon köszönjük a biztos asszonynak eh, ezt a beszámolót, folytatja az elnök asszony. Igaza van, az oktatás az alfája és az omegája mindennek. De Itt Hétfőtől péntekig a minisztériumban dolgozók képesek elfelejteni, hogy ez, ez, ez áll mindennek a középpontjában. És akkor most ö, ö, németül folytatom, mert aztán otthon a kollégáim veszekednek velem, hogy a német nyelvet nem ö, támogatom eléggé, és figyelmen kívül hagyom. Most nagyon szépen köszönöm. Hallottuk, hogy a korai iskola elhagyás, illetve a felsőfokú oktatás. Ezt eh, kell megnézni, hogy az Európai Bizottság egyáltalán mit tehet, milyen lehetőségei vannak. Véleményem szerint véleményem szerint feltétlenül az EU bizottságnak jobban kellene fókuszálni a bolonyai folyamatra is, különben nem fogja tudni elérni azt, amit szeretne. És egyébként azt hiszem, hogy Tekintettel a kulturális és a kreatív szektorra nagyon fontos részét állítottuk a munkánk középpontjában. Holnap után Berlinben egy Kulturinvest nevű kongresszus kezdődik, hatalmas rendezvény lesz, erről a kérdésről lesz szó, és a társadalomban azt hiszem nagyon sokan megértették, hogy ez egy hajtóerő, egy driving force lehet, és ezért egyre erőteljesebben kell ezzel foglalkoznunk. Én magam nem szeretnék kérdést feltenni, arra kérem a kollégákat, hogy ők tegyék ezt meg. Migászki kollega? Köszönöm elnök asszony, köszönöm a biztos asszonynak is az előadást. Emlékszem, találkoztunk önnel, amikor megválasztották. Emlékszem az akkori eszmecserére, ami nagyon érdekes volt. Akkoriban azt feltettem néhány kérdést arról, hogy milyen intézkedésekkel, kezdeményezésekkel próbálja szolgálni a keleti szomszédaink, eh, tehát az Európai Uniótól keletre lévő országok ügyét. Jövőre ön új kezdeményezésbe kezd, olyanba, amely korábban nem létezett, azon hat országot illetően, amelyek részt, részt vesznek a keleti partnerségi programban. Köszönöm szépen. Pani Pani Köszönöm szépen. Biztos asszony, engem bizottság sportbéli tervei érdekelnek. Ön már mondott erről néhány szót, nem festett túl rózsás képet. Valóban nem láttunk EU, EU-s e sportfinanszírozási programot mostanáig, bár beszéltünk egy hatástanulmányról. Ön szerint mikor fog ez megjelenni, és ami még ennél is fontosabb, Vajon a bizottság a sportot feltünteti-e a már meglévő EU finanszírozási programokban, mint az élethosszig tartó tanulás, európai állampolgárok, vagy a félig ide tartozó programok, mint a sport és a strukturális alapok, a Daphne program, a hetedik keretprogram, amely lehetővé tenné, hogy jobb pénzügyi kereteket teremtsünk az európai sporteseményeknek vajon egy ilyen projekt járható lenne idén, vagy talán a jövő év elején. Köszönöm szépen. Nagy örömmel köszöntöm Önt itt, a, ö, biztos asszony. Görögül fogok beszélni, mert különben a kollégáim velem is veszekedni fognak, bár megértem, hogy ön szívesebben beszél angolul. A beszédének az első részére szeretnék hivatkozni, mégpedig a felsőoktatás modernizálására. El tudom képzelni, hogy, hogy ön mindent ismer, nagyon ismeri az egyetemi tanulmányok jelenlegi helyzetét, amely szorosan összefügg a kultúrával, az európai kultúra kérdésével. Vajon biztos asszonyon gondolkodott-e egy olyan programról, egy olyan program létrehozásáról, mely elősegíti az egyes egyetemek helyi, tanul, helyi tanulmányait? Köszönöm elnök asszony, biztos asszony. Először is köszöntöm az ön döntését, örülök az ön döntésének, hogy jövőre, amikor is új programot eh, hoz létre az felsőoktatás modernizálására, amikor is eh, folytatja a bolonyai reformot, és egyrésztről az a véleményem, hogy ez egy kicsit elkésett. Ezt el kellett volna már kezdenünk annak érdekében, hogy elkerülhessük azt a joghézagot, vákumot, ami a bolonyai folyamat első évtizedét lezárta, és az erőfeszítéseink folytatását jelezte. Meg vagyok arról győződve, hogy az alapgondolat ugyanaz. Az Európai Bizottság és az európai intézmények nek tovább kell támogatnia egyes programokat. Néhány kijelentésében ön azt mondta, hogy ön örül az elmúlt tíz év felsőoktatási reformjának. Ön azt mondta, hogy a bolonyai nyilatkozat több országot ösztönzött arra, hogy újabb modern megközelítéseket foganasítson az e- oktatásban, de azt is említette, hogy még sokat kell tennünk, különösen a felsőoktatásban akkor, hogyha alapvető célokat el akarunk érni. Szeretném, ha elmondaná nekünk, hogy milyen pilléreken nyugszik az új stratégia. Köszönöm Örömmel várjuk a válaszát. Azt is gondolom, hogy az európai egyetemeknek sokkal nyitottabbnak kéne lenniük, különösen a gazdaságunk igényeit illetően rugalmasabban kéne alkalmazkodniuk, és remélem, hogy a második évtizedben nagyobb hangsúlyt fektetnek a tantervek mod, moder, a, a oktatás modernizálásában, nem csak a tananyag, hanem a, techn, hanem a technikai modernizálás tekintetében is. Végül pedig sok sikert kívánok önnek a modernizáció kérdésében. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Madame la Commissaire, euh, d'abord, euh, merci de votre euh, disponibilité à notre égard. Köszönöm, biztos asszony. Először is köszönöm szépen, hogy ellátogatott a szakbizottság ülés, ami nagyon sokat segít nekünk. Szeretnék néhány megjegyzésére kitérni, először is az oktatás és az egyetemek kérdésére. Gyakran az az érzésünk, hogy a 20, európai 21. században az egyetemek kicsit lemaradtak. Nem sikerült még megtalálni a legjobb oktatási módokat, mert az emberek még mindig eh, választanak más egyetemeket, máshol mennek tanulni azt is látjuk, hogy nem igazán sikerül más kontinensekről kutatókat, oktatókat ide vonzani Latin Amerikából, Ázsiából. Ezért szeretném tudni, hogy miként fogja ezt a felmérést végrehajtani, milyen kritériumok alapján fogja megé, megítélni az egyes egyetemek erősségeit, gyengeségeit, az ösztöndíjak helyzetét, milyen kritériumokat alkalmaz majd ezek értékelésében. A második megjegyzésem a kreatív iparágakkal foglalkozik, nagyon egyetértek, kell egy szabályozási keret. Most válaszúthoz értünk, nagyon sok köz- és magánbefektetés igyekszik a kreatív munkát közvetíteni. Vajon a bizottság milyen pénzügyi vagy más segítséget tud nyújtani? Egyetértek önnel, hogy kezdetekben hogy a piac ezt nem tudja egyedül ellátni, hanem az államoknak be kell segítenie a kreatív iparágak megsegítésében. Papa Nikolaou, Papa Nikolaou az első ebben az utolsó fordulóban, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony, azt gondolom, hogy nagyon fontos, amit elmondott, ugyanis információt kaptunk arról a helyzetről, hogy hogyan is történnek a dolgok, haladnak a dolgok a bizottság szempontjából ezeken a területeken. Engem az érdekel, amit azokról a fiatalokról mondott, akik korán elhagyják az iskolát, megszakítják tanulmányaikat. Modern világban élünk, és nagyon sokan vannak, akik megszakítják tanulmányaikat. És azt kérdezem, hogy mi az, amit a jövőben tenni lehet? Milyen pénzösszeget próbálnak erre előirányozni. Ugyanakkor szeretnénk megelőzni ezt a problémát, ezt tudjuk, de meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk azokat a gyerekeket, fiatalokat kezelni, akik elhagyják az iskolát. Milyen tervei vannak a bizottságnak, milyen kezdeményezéseket próbál tenni? Van-e valamilyen szociális felmérés azokról a gyerekekről, akik abbahagyják az iskolát? Mi lett velük, és hogyan folytatják utána a tanulmányukat? Szakképzésbe mennek át, vagy egyáltalán a tagállamok mit tudnak biztosítani számukra, és elegendő-e az? Köszönöm. Még egy kérdésem lenne, biztos asszony beszélt arról a bevezetőjében, hogy bevezetik az Európai Ösztöndíj intézményét. Hát van ilyen az Erasmus program keretében, ez ugyan elenyészően kevés, de van. És most nem tudom, hogy ezek az ösztöndíjak hol kinek szólnának milyen program keretében, vagy egyáltalán valamilyen program keretében lennének elérhetők. Amit jónak tartok az az, hogy megemlítette ezzel kapcsolatosan a, azt az intézményt, amelynek van pénze, az Európai Központi Bankot, és azt szeretném tudni, hogy ez pontosan hogyan képzeli el. Most öné a szó. Nos, Köszönöm szépen a rendkívül érdekes kérdéseket. Rendkívül helyén való kérdések ezek, hadd mondjam ezt is el. A keleti partnerséggel szeretném kezdeni. Ez a keleti partnerség kulturális program, ez az elnevezés, ugye 2010-ben kezdődött. Az első része a technikai nyújtásra és a regionális monitoring tevékenységre, eh, támogatásra koncentrál, a második fele pedig felhívásokat tesz közzé a kapacitás fejlesztésre a kulturális szektoron belül. A regionális instrukciós program keretei között. És ez a keleti partnerség program 12 millió eurót kapott. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy tegnap részt vettem Uh, partners, the neighborhood uh, uh, representatives. Torinóban egy ülésen, és itt kulturális és oktatási kérdéseket tekintettünk át, és áttekintettük azt is, hogy hogyan lenne lehetséges fejleszteni a szakképesítési rendszert, a szakképzés rendszerét. Ugyanígy szükségünk van nekünk erre, mint partnereinknek, különös tekintettel a középiskolai képzést követő szakképesítés nyújtó képzések területén. Ez tehát rendkívül fontos és rendkívül e, integráns eleme az együttműködésünknek. Ami pedig a sportot illeti. A sport kérdése nem annyira sötét, borongós terület. Én nem így ítélem meg. Amikor ugyanis e, a sportot bevettük a Lisszaboni szerződésbe, akkor ezzel megkaptunk egyfajta kompetenciát, de emögött nem állt költségvetés. Ez nyilván nagyon nehéz helyzetet teremtett. Itt tehát a jelenlegi keretek között nincsen külön pénzünk 2013-ig a sportra. De hadd mondjam el, hogy ez a helyzet folyamatosan javulni fog, ugyanis már folynak azok az előkészítő programok, és cselekvések, amelyek előkészítik ennek a helyzetnek a megváltoztatását. Elkészítjük azokat a hatástanulmányokat, amelyek a jelenlegi előkészítő lépésekre épülnek majd, és így a bizottság fokozatosan kiépíti egy lényegi sport akcióterve elemeit a következő költségvetési periódusra majd. Úgy gondolom tehát, hogy Decembertől kezdve ezek az előkészítő lépések egyre közelebb visznek majd bennünket a 2013 után életbe léptethető sportprogramhoz. Ami pedig a felsőoktatást illeti. A felsőoktatás rendkívül fontos terület, és mindenképpen figyelembe kell vennünk azokat a szociális tanulmányokat, amelyek a tagországok felsőoktatását eh, átvilágították. A felsőoktatás területén belül a tagországoknak kell eldönteniük, hogy mit akarnak eh, tanítani, de az egyetemek feltérképezése, ez az új feltérképezés eh, meg fogja változtatni a jelenlegi felállást, hiszen az egyetemek együttesen próbálják kialakítani majd képzési terveiket, több lesz a szakképzés, a szakképzési jellegű felsőoktatási intézmény is. Ezek az egyetemek olyan felméréseket végeznek, amelyekre önök is utaltak. Mi magunk is végzünk ilyesfajta eh, felméréseket, és azt hiszem 2011 májusára meg lesznek ezeknek a felméréseknek, tanulmányoknak az eredményei, és ennek alapján kategóriákba oszthatjuk majd az egyetemeket, annak alapján, hogy program szerkezetükben milyen típusú tanulmányokra, készségekre és képesítésekre koncentrálnak. Ennek alapján aztán az egyetemek között megszervezhetünk egy integráltabb eh, rendszerszerű működést. Úgy vélem, hogy ez képessé tesz majd bennünket arra, hogy jó hasznát vesztjük ezeknek a felméréseknek, tanulmányoknak. Ami pedig a felsőoktatás modernizációját illeti. Úgy gondolom, hogy nem vesztegettük eddig sem az időnket azzal, hogy nem tettünk semmit korábban. A bolonyai folyamatnak szüksége volt erre az átmeneti időszakra. Jelenleg is vannak olyan országok és egyetemek, amelyeknek nem sikerült modernizálniuk az egyetemi szerkezetüket a bolonyai folyamaton belül. Most azonban már a, az egyetemi kurikulumok modernizációjára helyezzük a hangsúlyt, az egyetemi autonómiára és az egyetemi finanszírozásra helyezzük a hangsúlyt. Erre gondolunk, amikor az egyetemek modernizációjáról beszélünk, az egyetemeket nemzetközibbé szeretnénk tenni, annak érdekében, hogy a nemzetközi versenybe be tudjanak kapcsolódni. Úgy gondolom, hogy mindenre rendkívül nagy szükség van. A kulturális és kreatív eh, szektort illetően, ahogy mondtam, eh, nyílt konzultációt folytattunk, és ebben rendkívül jó eh, tapasztalatokra tettünk szert. Most eh, elemezzük eh, mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket összegyűjtöttünk a konzultáció során, és egy dokumentumot dolgozunk ki, amelyben közzétesszük, hogy milyen kezdeményezésekre van szükség annak érdekében, hogy segíthessük, ösztönözhessük a kulturális és kreatív szektort. Biztosan biztossal is szoros együttműködésben gondolkodunk ezen annak érdekében, hogy a regionális alapokat fel tudjuk használni a kreatív szektor fejlesztése érdekében, ugyanígy a tagországi hatóságok és a tagországi források bevonására is törekszünk. Ami pedig a korai iskola elhagyást eh, illeti. Azok, eh, akik korán elhagyják az iskolát, akik lemorzsolódnak, eh, ezek általában olyan gyerekek, akik nem végzik el a középiskolát, a középiskolai szintet. Ennek számos oka lehet, különféle tanulmányok próbáltak feltárni ennek az okait. Lehet, hogy nem kapnak kellő ösztönzést a családtól, vagy a társaiktól, mások azért hagyják abba a tanulást, mert eh, nem találják elég érdekesnek a középiskolai tanulmányokat, nem elég érdekes az iskola ahhoz, hogy benne maradjanak. Kérdés azonban az, hogy mit teszünk ezek után. A következő évben kidolgozunk egy javaslatot, ami arra irányul, hogy hogyan lehetne összegyűjteni azokat az ötleteket, kezdeményezéseket, amelyeknek segítségével felvehetnénk a harcot a korai iskola elhagyással szemben, hiszen egyelőre nincsenek kidolgozott eh, eljárásaink. Amikor összegyűjtöttük az elképzeléseket, akkor választhatjuk majd ki, ha úgy tetszik, a helyes eh, receptet arra, hogy hogyan haladjunk tovább a jövőben. Az korai iskola elhagyókra vonatkozóan lesz egy javaslatunk, ami tartalmazza majd azokat a stratégiákat, amelyekkel visszahozhatjuk a gyerekeket az oktatás rendszerbe. Beszélnünk kell azokról, akik elhagyják az iskolát, és azokról, akiknek megvan minden képességük arra, hogy tanulmányukat folytassák, de ehhez külön támogatásra van szükségük. Ezeknek a gyerekeknek a számára az iskolarendszert érdekesebbé kell valahogy varázsolnunk. Olyan iskolákra van szükség, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a sportra, hiszen nagyon sok korai iskola elhagyott benne lehetne tartani az iskolarendszerben, hogyha több lehetőséget kapnának sportolásra. Nem a légből kapott ötletek, ezek felmérések vonatkoznak arra, hogy bizonyos sportprogramok, atlétikai programok olyan vonzerővel bírnak, hogy bent tarthatják, vagy visszahozhatják a gyerekeket az oktatási rendszerbe. Ami az egyetemi hallgatók számára nyújtott segítséget illeti, ezek nem ösztöndíjak, hanem diák hitelek annak érdekében, hogy könnyebben részt vehessenek a nemzetközi mobilitási programokban. Most próbáljuk megnézni, hogy e, hogyan használhatjuk fel legjobban az Európai Befektetési Bank által rendelkezésünkre bocsátott forrásokat, annak érdekében, hogy azok az egyetemisták, akik szeretnének részt venni a mobilitásban, be tudjanak ezekbe az kezdeményezésekbe kapcsolódni, hiszen nagyon sokan vannak azok a hallgatók, akik szeretnének utazni, de nincsenek eh, meg erre a lehetőségeik. Hogyha ezt a keretet kidolgoztuk, akkor természetesen be fogjuk ezt is eh, nyújtani önöknek, és együttesen megtárgyalhatjuk. Köszönöm szépen. Van tíz hozzászólásra jelentkező kollega. Ön ö, nem kérdezhet, mert nem volt itt korábban. Erről szó se lehet, hogy most érkezett csak nem régiben. Kérdésre így nincs lehetőség. Ö, nem fogom még egyszer kérni. Ö, tessék. Biztos asszony, nagyon szépen köszönöm ezt az ambiciózus programot. Két kérdéshez szeretnék kapcsolódni. A legfontosabb dokumentum a 2020-as stratégia. Említette a bolonyai folyamat felülvizsgálatát és az Európai Egyetemek nemzetközi helyzetét a versenyképesség terén, és hogy ezek elsődlegesen Amerikával, Indiával, Kínával versenyeznek. A kérdésem az az a következő. Ugye szerettük volna 10%-kal növelni a felsőoktatásban résztvevők arányát. Ez elég nagy ambíció. A tagállamok hogy állnak ezzel a munkával, ugyanis ez nem túl hosszú idő ennek a célnak az elérésére. Tehát ugye az amerikai, nem beszélve a kínai indikátorokról, amelyeket megpróbálnak megcélozni és mi szeretnénk a szociális kirekesztést csökkenteni a digitális korszakban. Ugye ez egy, ez egy hozzáadott értéket kell, hogy jelentsen. És gondolja-e, hogy a kohéziós alapot is be lehet vonni és támogatni ezen a területen? Köszönöm. Évert, köszönöm szépen. Egy kérésem és egy kérdésem lenne. A kérésem az a kulturális sokféleség és a kulturális szempontok bevonása az Európai Unió sokféle programjába. Tudjuk, hogy nagyon sok területen tevékenykedik, és a munkaköréből kiderül, hogy milyen nagy szerepet is tulajdonít ennek, de azt kell megállapítanunk, hogyha olyan kérdések merülnek fel, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a kultúrához, baj van, tehát ezt, mint horizontális szempontot nehéz érvényesíteni. Úgyhogy a kérésem az lenne, hogy a befolyását vesse kicsit erőteljesebben latba a bizottságban ezen a területen, és próbálja meg elérni, hogy ezeket a kérdéseket, mint a kulturális sokféleség, az Európai Unió minden politikájában vegyék figyelembe figyelembe, és ne kelljen nekünk a Kulturális Bizottságnak folyamatosan kérni, hogy ezt tegyék meg. A másik terület a sporttal kapcsolatos. Itt egy kérésem, kérdésem lenne az elhangzott vitával kapcsolatban. Kaptunk egy tanulmányt a Lisszaboni szerződés és a sportpolitika összefüggésében. Ez egy kicsit elvette az illúzióinkat. Azt hiszem, hogy világossá vált sokak számára, hogy a tanulmány nem állapította meg annak a szükségességét, hogy az Unió jogszabályalkotásba fogjon a sport területén. Mi a parlamentben nagy többséggel elfogadtuk azt, hogy kérjük a bizottságot, hogy egy európai engedélyezési eljárást vezessen be sportközvetítők számára, tekintettel a különösen fiatal sportolókra, akik Európában kerülnek közvetítésre, és azt hiszem, hogy ez egy kicsit kicsit arra vezethető vissza, hogy ez a terület nagyon a rövidebbet húzza, és nagyon nagyok az elvárások a tagállamokban és az egyes sportszövetségekben az unióval szemben. Ugyanis az önszabályozó erőkben bízni egyedül, hogy majd ők ezt megoldják, azt hiszem nem elegendő. A nagy sportszövetségek lehet, hogy ezt meg tudják tenni, de vannak kisebb sportszövetségek, amelyeknek nincs is főállású apparátusuk, nem tudnak ilyesmivel foglalkozni megvalósítani. És reméljük, hogy itt sikerül szabályozást elfogadni ezen a területen, és itt a parlament mi is kértük, hogy történjen valami. Köszönöm. Köszönöm szépen. Matula úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony. Szeretnék kérdést feltenni arról a kapcsolatról, aminek ott kellene lennie az iskolarendszer és a sport között. Hadd így bújjak ki tényekből. Hosszú éveken keresztül a sport vonzotta a gyerekeket az iskolával. Ez olyasmi volt, amit nagyon szerettek a tanulók a gyerekekkel. Most azon azt látjuk, hogy nagyon sok gyerek egyre inkább fél attól, hogy bármiféle sportot űzzön. Említette ugye az iskola elhagyás szörnyű tényét, e, de e, létezik a fiatalok között e, egy csomó másfajta jelenség is, és úgy gondolom, hogy a sportot, a versenyszellemet felhasználhatnánk arra, hogy visszacsalogassa ez a gyerekeket az iskolába. Nagyon fontos lenne tehát az oktatás, Eh, a sport és az iskola eh, között eh, megteremteni ezt a kapcsolatot? Vajon hány órát kellene sportolniuk a gyerekeknek az iskolában? Ez egy érdekes kérdés. Köszönöm a szót. Szeretnék többféle kérdésről is beszélni, de két kérdésre szeretnék koncentrálni. Beszéltünk egy új rendszerről, ami igyekszik majd eh, feltérképezni, hogy különféle egyetemi területeken milyen szükségletek vannak. Ennek legfőbb eh, ideje, ugyanis eh, úgy gondolom, hogy nagyon gyakran elszigeteltségbe kerülnek az egyetemek. Nagyon sok helyen azt látjuk, hogy elszigetelt helyeken túlfizetve dolgoznak, vagy éppen alulfizetve dolgoznak egyetemi oktatók. Ezen a bizottságon belül azt gondolom, hogy nagyon jól dolgozunk ezeknek a céloknak az érdekében. E, Santiago-ban nemrégiben beszéltünk ezekről a kérdésekről, hogy hogyan lehetne például a szakszervezetekkel is együttműködni, ami pedig az e, élethosszig tartó e, tanulást illeti, úgy gondolom ez kulcsfontosságú. Harmadsorban szeretném elmondani, hogy nagy örömre szolgált, amikor kollégám a sport szerepét hangsúlyozta. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió folyamatosan hangsúlyt kell, hogy helyezzen a sportra, és különösen ide vonatkozik az a célkitűzés is, hogy 2020-ra Even at the weekend we saw Százezerrel több aktív európai állampolgár dolgozhasson ezen a területen. Szeretném megismételni, hogy ugyanazok a célkitűzéseink, örömmel üdvözöljük ezeket a célkitűzéseket. Úgy gondolom, hogy egyre több embert kellene bevonni a sport területébe, és nagyon örülök, hogy egyre több kollégám csatlakozik ehhez a célkitűzéshez és kezdeményezéshez. Elnök asszony, kérdésem lenne, a bizottság kezdeményezését az oktatás és a kultúra terén csak üdvözölni tudom, és nagyon örülök a kezdeményezés eddigi sikerének. A következőt szeretném kérdezni ezzel kapcsolatosan. Az emberek élete egyre inkább függővé válik a médiától. Kérdezem, hogy van-e valamilyen kezdeményezés? Dolgoznak-e ezen a területen? Konkrétabban a forgatótárcsák keresése terén a média és a kultúra között. Hol találkozik a kettő? És ebből, ha ezeket a pontokat megtalálnák, ebből a média, az oktatás és a kultúra egyaránt profitálnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nekem nincs igazán kérdésem, mert eh, a sportról akartam beszélni, és a biztos asszony már megértette az aggodalmunkat. Mivel a kollégák kérdeztek erről, ezért nem ragaszkodom a kérdésemhez, csak szeretném megköszönni a biztos asszonynak, hogy eljött. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a biztos asszonynak is, hogy eljött. Egyetérteni szeretnék Paliadeli úrral az emberek a, huma, a humántárgyak szerepében a felsőoktatásban, és megkérdezem a biztos asszonyt arról, hogy ebben a szakbizottságban mi kulturális és turiszti, turisztikai kérdésekkel foglalkozunk, például az Európai Örökségi címmel. Vajon a bizottságban létezik valamiféle mechanizmus, amelyel, e, e, e, amelyel ehhez kapcsolódnak? Bellinger úr következik megköszönni a biztos asszonynak a tájékoztatást, és amit az egyetemek modernizálásáról mondott. Szeretném aggodalmamat kifejezni, hogy a bolonyai folyamat túl lassan halad, és a tagállamok, valamint az Európai Unió nem tesz eleget. Az egyetemeket magukra hagyták, Észak-Európában a dolgok szépek, jól alakulnak, Közép-Európában már nem olyan rossz a helyzet, de van Európának egy olyan része, amely nem ruház be a bolonyai folyamatba, hiszen mert nem hisz benne. Nagyobb dinamikára van szükség az egyetemek területén, olyan egyetemek, amelyek nem nyújtanak európai képesítést, és amelyek nem biztosítják, hogy a végzettségeik érvényesek Európában, ezeket nem lehet elismerni, és e- ezek nem vehetnek részt a serep programokban. az egyetemeket nem kéne támogatni, hiszen ők visszautasítják saját szerepüket. Hiszen nem modernek, e, ósdi elképzeléseik vannak az oktatásról. Azokat kéne ösztönözni, amelyek már közös, elismert e, képesítéseket nyújtanak, Legyünk ebben szigorúak, végezzünk szigorú minőségellenőrzést annak érdekében, hogy megmutathassuk, hogy mely egyetemek jók, és melyek csak otthon hasznosak. Uh, Merci, Madame la Présidente. <clears throat> Madame la Commissaire, je souhaitais évoquer... Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, Én a kreatív kulturális iparágról szeretnék beszélni. Ön sok mindent említett erről. A zöld könyv egyeztetést indított be, amely megmutatta, hogy milyen sokféle ez az iparág, ami méretét és a társadalomba betöltő szerepét életi Tudni szeretném tehát, hogy miként lehet ezt a sokszínűséget figyelembe venni, hogyan ö, reagálnak erre a stratégiában, valamint szeretnék hozzáfűzni Kavada ö, úr hozzászólásához a helyi és ö, állami ö, szereplők részvételében a iparák támogatásában, miként tudják ők támogatni a kreatív iparágakat, mert hogyha nem teszik meg, akkor Európa nem ér el semmit. A harmadik kérdésem a mobilitással foglalkozik. A kulturális és kreatív iparágban ez egy nagyon fontos tényező. Miként lehet elősegíteni a mobilitást akkor, hogyha a kreativitást védjük. Szeretnék gratulálni önnek az elkezdett munkáját illetően Han biztosan együtt, aki a regionális ügyekért felel a kohéziós és a strukturális alapokban vannak olyan eszközök, amelyet ki lehetne használni a kreatív iparágak támogatására. Köszönöm, Fitasz úr. Mikrofon nincs bekapcsolva. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, bocsánatot kérek, hogy késtem, de hát a repülőgépek manapság nem igazán pontosak Európában. Egy olyan témát szeretnék felvetni, nem tudom, hogy volt-e már erről szó. A szerzői joggal kapcsolatos a kérdésem, felvetésem. Ez egy fontos téma, nagyon sok területet érint, igazságügyet, a belső piacot, a gazdaságot, tehát természetesen a kultúrát is. Megoldást kell találnunk, amely megfelelő juttatást, javadalmazást biztosít a kultúrában tevékenykedők számára, és az internet felhasználók számára is megfelelő. De hát egy olyan norma, amire gondolok, ugye az Európai Bíróság most úgy vélte, hogy mindez illegális. Ön mit gondol mint erről? mi a helyzet a bizottságban ezzel kapcsolatban az egyes szolgálati helyek között ezt a nagyon fontos témát illetően. Természetesen tekintettel kell lenni a kultúrában dolgozók érdekeire. Ez Bárnyé úr hatásköre, de hát remélem, hogy a biztos asszony a kulturális téren is gondol erre. Kosta asszony, Vasszilió asszony. Szeretném megköszönni, Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy most egy nagyon fontos fázisban vagyunk, ugyanis a kultúra és az oktatás jobban be kell, hogy ágyazódjon a 2020-as stratégia keretébe, sportra is gondolok. És hát ezek nagyon fontos összefüggések, de természetesen ezeket a politikákat újra lendületbe kell hoznunk, ugyanis ezek olyan területeken helyezkednek el, amelyeket stratégiai fontosságúnak tartunk. Tehát egyetértek azzal, amikor azt mondja, hogy stratégiai kérdések ezek. Először is a Youth on the Move-val, lendületben az ifjúsággal kapcsolatban Ugye az európai kulturális oktatási teret próbáljuk kiépíteni, és ez a Youth on the Move, ez egy válasz erre a két törekvésre. A fiataloknak tehát biztosítani kell a mobilitást, ők azok, akik mobilisak, és ebben kell segítségükre lenni. És hát a bizottságunk munkájának hála, most valamivel több forrással rendelkezünk erre a célra az Erasmus Mundus keretében is, azonban még messze vagyunk attól, hogy egyenlő bánásmódról beszélhetnénk az európai fiatalok körében. Meg kellene próbálni más eszközöket is bevonni, említette az európai befektetési bankot, de ott van az Európai Garancia Alap is, és véleményem szerint a jobban kellene számszerűsíteni mindezt, és a kohéziós alapot is bevonni ebbe. Az európai ösztöndíjak talán a szociális alapból is finanszírozhatók lennének részben. Ami számomra fontos, én árnyékjelentés felelős vagyok, a kulturális és a kreatív gazdaságról szóló jelentésben nagyon sok meghallgatást tartottunk, és természetesen ez egy olyan terület, ami nem könnyen érhető el, nem könnyű információkat szerezni, de nagyon pozitív volt a hozzáállás, a jelentésből ez talán nem derül ki annyira. A közvélemény is nagyon komolyan érdeklődik a kultúra és a kreativitás iránt, úgyhogy ez nem bízható kizárólag a magánkezdeményezésekre. És még néhány dolog, amelyeket nagyon fontosnak tartok. A szerzői jog, a művészek, a kultúrával foglalkozók státusza, és ez néhány országban elismert, de vannak olyan tagállamok, ahol nem. És a mozi digitalizálása, mozi termek digitalizálása is nagyon fontos, és a kulturális javak támogatása, kulturális turizmus. Örülök, hogy ez is említésre került az előkészületek folynak ezzel kapcsolatban. Meg kell, hogy mondjam, hogy mi itt az Európa Tanácssal is együtt kellene, hogy működjünk, hogy elősegítsük ezt a fajta turizmust. A kulturális örökségről is szó van és más dolgokról, amelyeknek itt kellene, hogy legyen a helyük a mi bizottságunkban, hiszen mi foglalkozunk a kultúrával eddig ezek nem kaptak igazán nagy figyelmet. Azután Vasilájú asszony is említette, hogy ott van az Európai Idegenforgalmi Nap, és Tajani kollega is sikra szállt ezért, és azt gondolom, hogy erősebben kellene azon lennünk, hogy a turizmust, a kultúrát közelebb hozzuk egymáshoz, hogy ez inkább stratégiai projekt legyen, amely mögé mindenki fel tud sorakozni. Köszönöm. Még egy kérdést feltennék. Ez a válasz a közben érkezett hozzám. A arról beszélt, hogy az egyetemeket kategorizálni kell, lehet. Hát engem ez egy picit, hogy is mondjam, nem tudom, hogy fordítják le, szóval aggaszt, hogy most akkor ez egyfajta ilyen minősítés lesz, egyfajta ranking, egyfajta értékelés, vagy mit ért ezen? Ez egy, lesz egy portál, ahol minden, amit kiderítettek, ott áll majd szépen egymás mellett, vagy azt mondják, hogy ez jobb, ez meg rosszabb. Mert azt hiszem, hogy ezt igazániból nem szeretnénk hogyha csak felsorolják az egyetemeket a lehetőségekkel, amelyeket nyújtanak, és aztán talán ezt valahogy csoportosítják, az jó, de kategorizálás most akkor vagy minősítés, ranking, amire gondol. Nos, minden kérdés elhangzott, és akkor kérem, hogy adja meg a válaszokat, parancsoljon. Hát elég sok kérdés összegyűlt, ami azt illeti, megpróbálom megválaszolni őket, és remélem mindenkire emlékezni fogok. Először is hadd javítsak ki néhány megfontolást. Nem folyik a bolonyai rendszer felülvizsgálata, hanem folytatjuk ezt a folyamatot, a bolonyai folyamatot előre lendítjük, és az Európai Egyetemek eh, Szövetségének eh, konferenciáján voltam Palermóban. Úgy tűnik, hogy az egyetemek továbbra is elkötelezettek a bolonyai folyamat eh, folytatása mellett. Hadd mutassak rá, hogy a bolonyai folyamat egy kormányok közötti program, és nem egy EU program. Az Európai Unió ösztönzi, támogatja ezt a folyamatot, de nem a mi kezdeményezésünk, hanem a kormányok közötti együttműködés keretei között folyik. Úgy gondolom azonban, hogy eljött az idő, hogy modernizáljuk az egyetemek képzési rendjét, modernizáljuk a minőségüket, és azt hiszem, hogy a minőség a kulcsfontosság. A minőség biztosítás rendkívül fontos a felsőoktatásban ugyanolyan fontos, mint a mennyiségi mutató. Természetesen a lehető legtöbb hallgatót kell képezniük az egyetemeknek, de a minőség kell, hogy a legfőbb célkitűzés legyen továbbra is. Nem az kérdések elhangzásának sorrendjében fogok válaszolni, de vannak nagyon releváns kérdések. Ami az egyetemeket illeti, azt hiszem Boris úr mutatott rá arra, hogy el kellene írni ezt a 40 százalékos um, mutatót. Hadd magyarázzam el azt, hogy ezzel kapcsolatosan hogyan uh, kívánunk uh, dolgozni. Mindegyik tagország más és más. Vannak olyan tagországok, uh, ahol 15-20 százalék ez a mutató, tehát hogy ennyi százaléka a fiataloknak végzi el az egyetemet, van, ahol 40 vagy akár 50 százalékos mutatót is találunk. A tagországokat tehát arra szeretnénk ösztönözni, hogy emeljék fel a saját nemzeti tagországi célkitűzésüket. Induljanak eh, el abból, ami éppen a rendelkezésükre áll, a jelenlegi lehetőségekből, és folyamatosan emeljék a mutatót. A 27 tagországból 20 öt már benyújtotta a nemzeti cél kitűzését, és jövőre be fogják nyújtani tagországi kezdeményezésüket, programtervüket arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánják elérni ezt az új nemzeti százalékos mutatót. Az a célkütőzésünk tehát, hogy az átlagos 40%-ot elérjük, mindazok után, hogy figyelembe vettük az összes nemzeti tagországi szintű mutatót és összetevőt. Az Európa 2020-as célkitűzéseket és a Lisszaboni stratégiát illetően úgy gondolom, hogy az Európai Tanács elhatározta, hogy mindegyik tagországnak eh, be kell fogadnia, mint gazda ezt a stratégiát, és öt fő célkitűzést eh, fogalmaztunk, nem, nem 23-at, mint ahogy korábban a Lisszaboni stratégia értelmében ezeket megfogalmaztuk. Ami pedig a kultúrát illeti. Hát, nagyon köszönöm, hogy elismerték, hogy a kultúra területén minden tőlem telhetőt megtettem. Az erőfeszítéseimnek köszönhetően nagyon sok kezdeményezést belefoglaltunk a négy zászlós hajó kezdeményezésbe vagy programba az Európai, Európa 2020 programon belül. Az egyik az innováció, a másik a digitális programterv, a Tajani úr gazdasági kezdeményezéseit is befoglaltuk ide a turizmussal és a kulturális turizmussal kapcsolatosan. Tehát minden tőlem telehetőt megteszek. Eston Báronnővel is beszéltem erről, arra vonatkozóan, hogy talán egy külön szektort kellene beazonosítanunk a kultúrával kapcsolatosan, hiszen ki kell dolgoznunk egy teljesen világos eh, eh, víziót az európai kulturális eh, sok féleséggel, sok színűséggel kapcsolatosan. Eston asszony nagyon pozitívan reagált erre a kezdeményezésre. Ahogy erre nagyon helyesen rámutattak, mindig arra kell törekednünk, hogy a többi társ biztost is bevonjuk ebbe a munkába. Ami a sportot illeti. Engedjék meg, most nem szeretnék még nem véglegesített dolgokról rámutatni, de ami a sporttal kapcsolatos állásfoglalásunkat illeti. Nézzük, hogy mik itt a legfontosabb megfontolások. Természetesen e, igyekszünk előrelendíteni a sport ö, szociális és oktatás beli e, fontosságát, szerepét. Természetesen az önkéntes részételre fogunk koncentrálni, ez az egyik prioritás. Szeretnénk elősegíteni a a fair play-t és a, az egészséges versenyszellemet a fiatalok köreiben a drogellenesség szellemiségét szeretnénk meghonosítani, és ezekbe a kezdeményezésekbe már belekaptunk, de reméljük, hogy mindezeket hamarosan strukturálni tudjuk, a különféle sportmozgalmakat és érintett szereplőket be tudjuk vonni integrált módon ebbe az működésbe. Ami a szerzői jogok kérdését illeti, ez természetesen számunkra, a kulturális terület számára rendkívül fontos kérdés. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy védelmezzük az alkotók, a művészek jogait. De számos biztos be kell kapcsolni ebbe a munkába. Manni biztos nyílt kezdeményezés, nyílt eh, konzultációt fog kezdeményezni ezen a területen, és mindannyian bele fogunk kapcsolódni ebbe a nyílt konzultációba. Számos megfontolás kell itt szem előtt tartanunk folyamatosan, nem szeretném tehát még megelőlegezni ennek a konzultációnak a végeredményét, de mindenféleképpen eh, ott terítékre fog kerülni ez a kérdés, de szeretném arra ösztönözni önöket, hogy vegyenek részt ebben a nyílt eh, konzultációban, mert eh, minden eh, véleményre szükségünk van azoktól, akik érdekeltek a kulturális területen. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy a korábbi mozival kapcsolatos állásfoglalásunkhoz kapcsolódóan eh, benyújtunk eh, egy tervezetet eh, arra vonatkozóan, hogy mozifilmeket hogyan lehetne digitalizálni, legfőképpen kis mozihálózat kezdeményezésekre gondolunk, és két bankkal, egy francia és egy spanyol bankkal már majdnem egyetértésre jutottunk, azt illetően, hogy hogyan tudnák szponzorálni a az európai mozihálózatokon belül a digitalizálási eh, kezdeményezéseket eh, különféle hitelcsomagokkal vagy konstrukciókkal. Úgy gondolom, hogy ez tehát eh, jó sínen van és jól halad. Ami pedig az önök kérdését illeti, asszony, az egyetemek feltérképezéséről van szó. Ahogy korábban is elmondtam, szeretnénk az egyetemistáknak egy világos képpel szolgálni arról, hogy mi a lehetőség, mi a kínálat, melyik egyetem milyen struktúrájú képzési rendszert kínál. Tehát szeretnénk egyfajta rendszert kialakítani, annak érdekében, hogy a hallgatók széleskörű információk alapján hozhassanak döntést. Széleskörű felmérést végeztünk, ezt még a francia elnökség során kezdeményezték, ez egy olyan tanulmány, amit a jövő év tavaszán remélünk befejezni, és jelenleg több mint 120 egyetemen tesztelik ezt az új elképzelést, és ennek alapján dől majd el, hogy hogyan haladunk tovább. Nem mondanám, hogy egy új rangsorár rangsorolás lesz, nem feltétlenül egy rangsor fog kialakulni, ez sincs kizárva, de inkább egy feltérképezésről van szó. Látjuk a teljes képet, azt gondolom. Még két megjegyzést szeretnék tenni először is. Berlinger kollega által elmondottakkal kapcsolatban. Igaza van, a bolonyai folyamat problémája nem uniós bizottsági vagy parlamenti probléma, hanem egy tisztán nemzeti és felsőoktatási kérdés. És sem a tagállami politika, sem az egyetemek nem végezték el a házi feladataikat, mielőtt elindult a bolonyai folyamat. Tehát nem voltak meg a tantervek, nem volt meg a jobb governance az egyetemeken. Tehát ez egy probléma, egy nehézség, amelyet most tíz évvel, tíz év elteltével mindenütt meg kell állapítanunk, csak az északi országokban nem. Amikor Stockholmban jártam az egyetemen, és azt mondták, nekünk ezzel nincs gondunk, ugyanis nekünk eleve ilyesmink van, Hollandiában a kandidát az ugyanaz, mint a bachelor. Úgyhogy ott ez már adott volt, nem volt nehéz elfogadtatni a bachelor szintet a gazdaságban. A gazdaság a bolonyai folyamatot, a bolonyai folyamatot nem vitte előbbre, tehát nem mondta meg, hogy a bachelor végzettségűeket hogyan tudja alkalmazni. Ezt még nem sikerült megvalósítani. Tehát itt még nagyon sokat tennivaló, és amikor a bizottság, és a bizottság segíteni tud, és hát ezt úgyis megtette már a kreditpontokkal, de hát ezzel próbálja előbbre vinni a bachelor folyamatot. Még egy dolog. Köszönöm a kollégáknak, akik ezt felvetették. Kálmán Ébert asszony, a frekvenciapolitika problémája. Ugyanis van egy közlemény, és volt egy vita is a biztos sok és a bizottsági elnökök között. Én majdnem megijedtem, amikor ez a kérdés ismét felmerült, hogy hol marad a javaslatban a kultúra. Ugyanis az van, hogy gazdasági, kulturális kérdések egyenjogúak lesznek a frekvencia politikában. Hát, hol. Eh, a kultúra említésre sem kerül, és a probléma az az, mondtam is, és a biztos asszonyt kérem, hogy ezt pontosan vegye szemügyre, ügyelni kell, hogy a frekvenciákat itt mind kiosztják, és aztán mm, egy nulla, semmi nem jelenhet meg koncertből, vagy valamilyen színházi előadásból. Ez egy kulturálisan nagyon fontos politikai kérdés, és biztos asszony kérem, hogy a nevükben beszéljen erről egy komoly szót Krősz asszonynal, ő engem meghívott, és hát akkor itt talán nem is annyira a kávézása fontos a találkozó során, hanem a az, hogy komolyan beszéljünk erről a kérdésről. És ami már ebben a bizottságban felmerült, ugye júniusban volt egy konferencia, vagy egy szimpózium, amelynek a témája a kultúra külügyi szolgálatban címet viselte és ezen a szimpóziumon, amelyet sok társ szervezővel rendeztünk meg, és most egy saját kezdeményezésű jelentés készül erről a témáról, Sáke asszony ennek a felelőse, és azt gondolom, hogy fogunk önöknek szolgálni valamivel, amit esetleg meg tudnak vitatni Eston asszonynal is. Elmar Brock kollégával, aki felelős, illetve hát aki nagyon sikra száll ezekért a kapcsolatokért, írtam neki egy levelet, és azt kértük, hogy a kultúra a külügyi szolgálatban igenis kapjon szerepet. Kell, hogy szerepe legyen. Ez a mi egyik export termékeinknek, és éppen ezért azt gondolom, hogy itt nagyon jó úton járnak, amikor ezt szorgalmazzák, és ebben számíthatnak támogatásunkra. Még egyszer köszönjük biztos asszony, hogy eljött, minden jót kívánunk a következő nehéz hónapokra, és nagyon reméljük, hogy legkésőbb januárban ismét látjuk majd ebben a körben, talán még decemberben is, attól függően, hogy időközben mi történik. Köszönöm szépen! szépen, és minden jót viszontlátásra. Mielőtt rátérünk a következő napi rendi pontra, szeretnék mondani még valamit. Holnap a mozival kapcsolatos meghallgatásra kerül sor. Sajnos a poszter, ami felhívja a figyelmet, hogy ez holnap lesz, nem sikerült. Van egy ilyen fekete háttér, azt valami állott a témáról, és ott, hogy Doris Pack egyetlen ember sem fog eljönni ettől még, meg a Doris Park sem igazán lesz egy vonzó név itt, de ott lesz egy csomó filmalkotó Olaszországban, Lengyelországból, az ünnepük meg nincs ott. Úgyhogy a titkárság nem felel ezért, hallottam, hogy ezt mások csinálták, mások követték el, szóval ez nem kulturális, hogy ilyen fogalmazzak, és <laughs> most ezt kipipáltam, de most akkor kérem önöket, hogy holnap ahányan csak tudnak, jöjjenek el és hozzanak el annyi kollégát, amennyit csak tudnak. Fontos filmművészek lesznek ott, a jelenlétünkkel is meg kell mutatnunk, hogy érdekel bennünket a kérdés, és mindaz, ami elhangzik a digitalizációról, és ezt nekünk komolyan kell vennünk. Tehát holnap a szavazás után kérem, maradjanak, ne tűnjenek el. A szavazáskor úgyis ott vannak, feltételezem, és akkor kérem, hogy a szavazás után a két órát nem mással töltsék el, hanem az ottmaradással. Nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos a jelenlét. Sokan lesznek a filmipar területéről, és most jöjjön a négyes pont. Nem, az ötös. Meghívtuk a Nagy Károly Európai Ifjúsági Díj nyerteseit, akik esetleg nem tudnák, hogy miről van szó, még egyszer elmondom, hogy Hát az egy kis fény kéne még. Szóval szeretném elmondani, hogy ez az ötlet az Európai Parlamenté volt annak idején, Pörtering elnök indította el, és a már meglévő ő, Nagy ő, Károly díj szervezői is felvetették, ez ugyan már régen létezik. Így jött ez létre, és ez egy olyan díj, amit 16 és 30 év közötti fiatalok kapnak, akik európai nemzetközi megértés érdekében dolgoznak, tevékenykednek. És előnyt élveznek azok, akik több mint egy országot próbálnak képviselni tevékenységükkel. 2010-ben 216 projekt futott a 27 tagállamban, és ezeket két fázisban válogatták ki. Az első fázisban megnézték, hogy otthon az adott országban egy helyi nemzeti zsűri, amely két európai képviselőt is magában foglalt, és a helyi ifjúsági szervezetek képviselőjét, ők választották ki a projekteket. Utána a 27 nemzeti projektet egy európai zsűri még egyszer megnézte, és Buzek elnök úr és három más képviselő is tagja volt ennek valamint az Áheni Károly bizottság tagjai, és az Európai Zsűri három projektet választott ki. A harmadik díj 2000 euró egy bolgár projekté lett, fiatal mérnökök dolgoztak egy robot kialakításán, kifejlesztésén, és ez az ökológiai környezeti szempontból előnyös energiaforrásokat hasznosítja. A 3000 eurós második díjat egy ír, ír projekt kapta, tehát ön itt van, egy könyvprojekt fiatalokról, akik különböző intellektuális művészi projekteken dolgoznak, és 5000 euró az első díj egy dráma projekté, és ez 1500 ö, iskolát, illetve különböző ö, diákokat foglal magába ö, különböző országokban. Egy nagyon furcsán hangzó, de érdekes projekt. És most itt van a három képviselő, a bolgár képviselő, Mária Koteva, az ír, Line Marcel Simensen, és itt van a Sasha Emricsi a német képviselője a győztes projektnek, hogy röviden mutassák be, hogy min dolgoznak. Koteva asszony. Feljönnek ide? Jó, parancsoljon. Jó napot mindenkinek! Angolul fogok beszélni. Hadd mutatkozzam be röviden. Maria Koteva vagyok. Két éve aktív tagja vagyok az BESZ-nek, ezt majd később elmagyarázom, hogy mit jelent nemzetközi gazdasági kapcsolatokban végze, vagyok végzős tan tanuló, és büszkén képviselem Szófiát, amelyik harmadik díjat nyert el a Nagy Károly díjban. Hadd mondjak néhány szót a Best International-ről, elképzelésünkről, szolgáltatásainkról, aztán beszélek a Best Sofia feladatáról, a mérnöki versenyünkről, projektünkről, és arról, hogy mi történt a díjat követően, és hogyha vannak, van idő kérdésre, akkor arra szívesen válaszolok. Board of European Students of Technology, Európai Mérnök Hallgatók Testülete, egy nem politikai és nem profit szervezet, műszaki hallgatókat gyűjt össze Európából, 1989 óta képviseli az európai műszaki hallgatókat, felelőli az európai műszaki egyetemeket, eh, a kultúrák jobb megértését eh, teszi lehetővé, és nemzetközi munkát segít elő. Egyre erősebbek vagyunk, és most már 86 helyi csoportot képviselünk eh, műszaki egyetemeken, 30 európai országban. Aktív tagjaink már majdnem 3000-en vannak, és a szolgálataink legalább egy millió diákot elérnek. Az az elképzelésünk, hogy támogassuk a sokszínűséget, és kihasználjuk eh, minden potenciálunkat, és felelős cselekvéseket indítsunk el. Hogyan érjük el a céljainkat? Tevékenységeinket, a alapvető célunk eh, motiválja, hogy össz, hozzuk egymáshoz az egyetemeket és a vállalatokat, és jelentős hozzáadott értéket teremtsünk az egyetemi oktatásban. Ezt éves kurzusok és mérnöki versenyek szervezésével érjük el bevonjuk a diákokat az oktatásba, oktatási eseményeink révén, felhívjuk a figyelmet a mérnökképzés képzés fontos kérdéseire, és ezt az oktatást fejlesztjük indirekt segítséggel. Végül a legfontosabb az, hogy mindenkinek jó munkahelye legyen, tehát támogatjuk a diákok nemzetközi karrier lehetőségeit, Eh, jobfair, eh, munkabörzék eh, nemzetközi platformok révén. A Beth Sofia tíz éves fennállásunknak örülhetünk. 35 lelkes diákot számlál a csapatunk, akik önkéntes munkát végeznek, az európai értékeket próbálják képviselni a diákok között. Minden évben mérnöki versenyeket és kurzusokat szervezünk, belső eseményeket is a tagjainknak. Beszél, hadd beszéljek a projektjeinkről. 2009. októberében 15 európai országból hívtunk meg 15 diákot, akit öt csapatba osztottunk, és két feladatot adtunk nekik. A fő feladat az, az volt, hogy építsenek egy robotot, amelynek bizonyos szenzorokkal egy vonalat követnie kellett. Erről több műszaki részletet nem tudok most elmondani sajnos. Ennek az eseménynek a hátterében, hogy miért szerveztük ezt az eseményt, az áll, hogy azt gondoljuk, hogy a diákok nincsenek teljesen tisztában mindazokkal az előnyékkel, amelyeket a kiegészítő oktatás és a társadalomban való aktív részvétel jelent tehát lehetőséget akartunk nyújtani nekik, hogy fejlődjenek, és gyakorlatba ültethessék mérnöki ismereteiket. Továbbá számunkra nagyon pozitív volt az, hogy lehetőségünk volt hatékonyan egy, együttműködni egy nemzetközi e, környezetben, és kommunikálni mindenkivel. Így aztán jobb megértését kaptuk a kulturális sokszínűségnek, és ezzel elősegíthetjük az Európai Unió szociális kohézióját. A két versenykategória a csoportos tervezés és, a, és az esettanulmány volt. Az esettanulmányt egy vállalat adta, tervezni kellett egy visszaforgatási gépet, és a csoport feladata robotépítés volt. Volt egy szociális része ennek az e, e, rendezvénynek, Plovdivban hétvégén rendeztük meg, a résztvevők megismerhették a bulgár történelmet és hagyományokat. Sajnos nem tudtuk el, eljönni az Áheni diátadóra e, a májusi események miatt, de az Európai Parlament információs központjában meghívtak minket Szófiában, ahol átvehettük a díjat. Itt láthatják a fényképeket a ceremóniáról. Mi történt a díj átvétele után? Augusztusban, augusztus végén egy oktatási eseményt szerveztünk. 21 műszaki hallgató meghívásával külföldről, akiket motivációs levelek alapján választottunk ki, és megfelelő kérdéseket tettünk fel nekik. Három témahálózatot képviseltek ők, és ők gyűjtötték össze az esemény eredményeit, és továbbították az európai szintű döntéshozók felé E, oktatási téren. E, vállalatok képviselői is megjelentek, hiszen az esemény Ilyen, megvitattuk, hogy miként lehet átlépni a tanulmányokból a szakmai életbe, hogy a vállalatok mit várnak a dolgozóiktól, és az egyetemek mit tudnak ehhez felajánlani. A diákok részvétele a legtöbben most végeznek, tehát nem igazán tudtak még teljes képet adni. A Best Sofia nevében szeretném megköszönni, hogy meghívtak minket ide, enélkül nem tudtuk volna ezt az eseményt megrendezni. és ezzel a támogatással most sikerült lezárnunk a csereprogramunkat Romániában és Franciaországban. Az környezetbarát viselkedés terén, és most köszönöm az önök figyelmét, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Thank you very much. Nagyon, Nagyon köszönjük. Most uh, Írországgal folytatjuk. Kérem, Írország képviselőjét jöjjön ő is ki a bulgár képviselő mellé. Nézzük az ő kezdeményezésüket. Oké. Okay. Nos, üdvözlök mindenkit. Full screen. Igyekszem felnagyítani a vetítővászon a képet, amit szeretnék kivetíteni. Sikerült. Nagyszerű. Linda Madsen színezte vagyok. A Broken Dimanche Press képviseletében. Ez egy kis kiadó. Én magam újságíró vagyok és szerkesztő ennél a kiadó vállalatnál. Norvég vagyok, nem ír, még csak nem is vagyok az Európai Unió állampolgára. Hát így alakult, így alakult. Minden esetre a projektünkről szeretnék beszámolni. A Nagy Károly versenyben a második helyet értük el ezzel a könyvel. Itt látjuk magát a könyvet, melynek címe You are here, itt vagy. Ez egy úgynevezett pántológia, egy olyan antológia, ami különféle európai tagországokban dolgozó fiatalokat vont be a projektbe. A társam ebben a projektben egy ír munkatárs volt, ezért lépünk fel Írország képviseletében. Itt most a Broken Demons Press-t, ezt a kiadót, mint non-profit kiadót 2008-ban hoztuk létre, irodalom, vizuális kultúra, politikatudományok tartoznak a látókörünkbe, és hát nem tudom, hogy el tudják-e olvasni ezen a dián azt, amit szeretnék kivetíteni. Nos, túlságosan erős sikerült talán a háttér, remélem, hogy el tudják olvasni. Ez a könyv alapjában véve egy olyan publikáció, amely nagy általánosságban véve olyan fiatalokkal foglalkozik, akik a berlini fal leomlása után születtek, és a könyv igyekszik feltérképezni azt, hogy vajon milyen a gondolkodás azoknak a fiataloknak, akik az ilyesfajta európai integrációt és a berlini fal utáni Európát eh, már eh, készpénznek tudják venni. 2008 óta dolgozom tehát eh, ír kollégámmal együtt, és kialakult bennünk az a rendkívül erős érzés eh, egy európai kulturális fővárosban, hogy minthogyha egyre kevésbé lenne fontos az, hogy valaki milyen eh, nemzethez tartozik, milyen országban született, ennél sokkal fontosabb a határok nélküli Európa. Tehát kialakult bennünk az eh, érteklődés, hogy vajon hogy néz ki ez a generáció? Az a korosztály, az a generáció, amelyik már nem emlékszik a Berlin fal leomlása előtti időkre. Sokat beszéltünk erről a programmal, és eh, igyekeztünk eh, átvilágítani, hogy hogyan hat a mi generációnkra az, hogy már nem áll rendelkezésünkre egy ilyen referencia pont, mint a korábbi generációk számára a berlini fal, vagy a megosztott Európa. Tehát ugye egy olyan generációhoz tartozunk, amelyik immár készmégznek teszi a nyitott határokat, az utazás lehetőségét, az Erasmus programot, különféle lehetőségeket. Tehát a saját generációnk érdekelt bennünket alapjában véve, és igyekeztünk feltérképezni mindazokat az érdekes szellemi, intellektuális, művészeti eredményeket, amelyeket ez az újabb generáció letett az asztalra, és kialakítottuk ezt az elképzelést. Azt tudnék, hogy egy antológiát fogunk szerkeszteni. Csak néhány szóban erről a folyamatról, pályáztunk forrásokért, igyekeztünk összegyűjteni a résztvevőket, olyan embereket próbáltunk találni, akiket mindenképpen szerettünk volna bevenni az antológiába. Néhány hónapot fordítottunk erre a munkára, kutattunk, megpróbáltuk felderíteni azokat az érdekes fiatalokat, akiket be lehetett venni barátokat, barátok barátait, interneten elért fiatalokat vontunk be ebbe a tájékozódási szakaszba, és valahogy fel kellett dolgoznunk ezt a generációs korosztály jelenséget, milyen érzés különféle európai országokban dolgozni úgy, hogy a határok már nyitottak. Az antológia talán egyedülálló abban a tekintetben, hogy mi szerkesztőként eh, úgy viszonyultunk el ez, ehhez, hogy szerettünk volna mi magunk is meglepődni mindazon, eh, amit találunk. Eh, szerettük volna úgy összeállítani ezt az anyagot, hogy számunkra, szerkesztők számára is mindez meglepetés legyen a végén. A résztvevők feltérképezése után kerestünk megfelelő tipográfiai szakértőket, tervezőket, akik megtervezték a könyv arculatát. Kiadóként szerettük volna, hogyha ez a könyv egy különleges művészeti termék is lenne, hogyha egy műalkotássá válhatna a könyv. Ez volt a célkitűzésünk, és szerettük volna, hogyha a könyv tükrözi azokat az elhatározásokat, amelyeket a nyelve területen is megtettünk, erre később majd részletesebben kitérek, de öt nyelven olvashatóak szövegek ebben a könyvben. Tehát fontos volt számunkra, hogy a nyelv kérdését is megszólítsuk. Ezt követően 2009. november 10-én indítottuk útjára, jelentettük meg a könyvet, tehát a berlini fal leomlásának tizedik évfordulóján ezt be is vették a berlini ünnepségek programjába. Berlinben mutattuk be a könyvet, utána pedig különféle kulturális intézményekbe, egyetemi, akadémikus intézményekbe küldtük szét a könyvet. Ez volt tehát a promóció része. Egy kicsit nehéz általánosságban beszélni a könyvről, hiszen rendkívül sok színű, rendkívül sok rétű a könyv, de említhetek talán példákat majd a itt szereplő szerzőkről, vagy témákról, van egy szöveg arról, hogy a Berlinben élő bevándorlók, vándormunkások hogyan élnek, van egy eszé arról, hogy hogyan működik az eh, integráció a politika eh, területén, a, a városfalon kívül és városfalon belül eh, élő lakossági csoportok között. Van egy dráma, egy, egy filmforgatókönyv is, aztán van egy cikk egy eh, politikai, eh, Fehér Oroszországbeli politikai eh, aktivistától, aki arról ír, hogy hogyan lehet felvenni a harcot a diktatúra ellen, hogyan harcoltak a diktatúra ellen, és hát ami a műfajt illeti, ez is rendkívül sok rétű, vannak eszék, van dráma, vannak fotográfiák, vannak versek, és ahogy már korábban mondtam, öt különféle nyelven olvashatjuk ezeket az anyagokat. Van, ami fordításban van, és a projekt keretei között nem arra törekedtünk, hogy a könyv magával, az európai ság gondolatával foglalkozzon, hanem sok színűségre, sok rétűségre törekedtünk, és ennek az egyik megnyilvánulás eh, formája volt, hogy több nyelven is szerepelnek írások. Nos, hát így néz ki a könyv. Van egy lista a eh, szerzőkről, azokról, akik szerepelnek a könyvben. Lehet, hogy ezt eh, nem is látják, mert túlságosan erős a háttér. M. Kappen, osztrák költő, az egyik szerepe Anna Bru, ő egy Kopenhágában élő angol drámaszerző, Agnieszka Drockiewicz Lengyelországból, Martin John Gellenen Egyesült Királyságban élő vizuális művész Volha Martinenko Fejroszországból, Francesca Mufani Olaszországból, Krisztof Gerövei Hollandiából, és Ursula Bozniak, aki politikai antropológus Németországból, a John Houghton szerepel még itt, mint szerkesztő és író Írországból, és jó magam Norvégiából. Nos, tehát szeretük volna, hogyha ez a könyv tulajdonképpen útjára indítja a kiadónkat is, és N. Cotton az osztrák író szerepel ebben a könyvben, és neki meg fogjuk jelentetni a közeljövőben egy vers gyűjteményét is. Ezek voltak tehát a célkitűzéseink, és így néz ki ez a kezdeményezés a Broken Dimanche Press gondozásában. Köszönjük szépen, mondja az elnök asszony és végül következik a harmadik prezentáció, a akkor itt most egy keskeny nyomtávú vonatról van szó, ugye? Jó napot kívánok, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Német nyelven fogok beszélni, jó helyes, mondja az elnök. Szás Emrichnek hívnak. Én képviselem a Cukfür Európa CNC hálózat projektet. Először is köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy bemutathatom ezt a projektet. CNC, mit is jelent ez? A CNC az lefordítva számítógépes numerikus kontroll, tehát egy programozott szerszám gép, főleg a fémiparban, de a faiparban is használják ezeket a CNC szerszámgépeket. Honnan az ötlet? Volt egy előkészítő látogatás 2006-ban, november 10-én pontosan, mint látják, ez a, az első jövőkép, az első elgondolás akkoriban még nem igazán volt ilyesmi, de hát aztán a projektvezető elkezdett egy vonatot rajzolni a táblára, és ez volt a döntő momentum, hogy akkor a mi projektunk egy vonat lesz. A projektünk 24 partneriskolából áll, 21 országból, néhány országot, tehát több iskola is képvisel, és ezzel minden európai országot megpróbáltunk bevonni a projektbe. különböző találkozókra került sor, és itt különböző munkacsoportokat hoztunk létre, ezek tervezéssel, különböző kérdésekkel foglalkoztak. De minden országnak a saját módján kellett kialakítani a vagont, úgy, hogy az a legjobban reprezentálja az országát. Összességen öt, összességében öt projekt találkozó volt Franciaország, Németország, Spanyolország, Belgium, Olaszország, és ez 2006 és 2010 között vagy 2009 között inkább. Itt látható nagyon jól, hogy a munka hogyan folyt. Két spanyol, egy némettel dolgoznak együtt, tervezésről gondolkoznak, szervezésről, aztán itt látható, hogy a kuplunk hogyan alakul ki a PC-n, a számítógépen, digitális technikával, öt ország képviselve van ezen a képen, aztán jön a az összeszerelés, a montázs, a mozdonynak, a kuplung hozzáigazítása a kocsikhoz. És végén pedig, hát ez már az utolsó találkozó Bált Krajcnakban volt, Németországban, és ez volt a ö, teszt üzem a vonat számára. Különböző javítások után a vonat valóban elindult, és ez egy nagyon nagy megkönnyebbülést jelentett számunkra. És hát most jönne a film, de úgy tűnik technikai okoknál fogva nem működik. Aztán 2009. áprilisában volt lehetőségünk arra, hogy ezt a vonatot az Európai Parlamentben is bemutassuk, akkor körülbelül 50-en voltunk itt, 50-en mutattuk be ezt a Yehudi Menuhin téren ezt a vonatot a parlament épületében. És hát a csúcspontot számunkra az ifjúsági nagykároly díj jelentette 2010-ben Áhenben. 2011-ben indul a követő projekt, ez is vonat lesz, de itt ügyelünk arra, hogy a CNC hálózat kiépüljön, tehát hogy még több ország csak tesz, illetve eddig még nem világos, hogy minden partner részt tud-e venni ebben, már az eddigiek, és további iskolák is ö, integrálódnak-e. És a vagonokat valószínűleg a fizikai törvényeknek megfelelően alakítjuk ki, hát most itt tartunk. Aztán még a tervek között szerepel egy European Electronic Map kialakítása. Ez azt jelenti, hogy a szakasz mellett, ahol a vonat megy, egy európai térkép is lesz, ezt is tervezünk, és mindig, amikor a vagon, az adott ország vagonja halad el, akkor ott a térképen felvillanak a fények, és meglátjuk, hogy melyik országhoz tartozik az adott vasúti kocsi. Hát ez is két évig tart, valószínűleg 2011. augusztus 1-én indul. Hát keressünk még, mint már említettem, további partneriskolákat, és mind a meg már résztvevő országokból további iskolákat, és hát adott esetben más országokból is, hogy minden ország továbbra is képviselve legyen, illetve ha mód van rá, minden ország képviselve legyen a projektben. Még egy rövid animáció. Hát ez lenne a címünk. A BBS, TGHS Bát Krajcnakban a koordináló iskola, és mi vagyunk a partnerek, amennyiben érdeklődés mutatkozik bármely oldalról, aminek nagyon örülnék. Köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon rendben van, köszönöm szépen, három nagyon jó bemutatót hallottunk bemutatkozást. Ez öröm önöket hallgatni és látni, hogy a fiatalok hogyan dolgoznak az együtt működés és az egyetértés érdekében az Európai Unióban. Hogyha a kollégáknak esetleg lenne kérdésük, azokat most feltehetik. Egyebekben, ha nincs, akkor köszönöm. Emris kollega úr felszólítását is, talán az önök választó vannak olyan iskolák, amelyek esetleg érdeklődést mutathatnak a projekt iránt. Kérdezem, van-e kérdés a projekttel kapcsolatban? Ha nincs, akkor köszönöm, de mégis van, tessék. Nem kérdés, hanem megjegyzés Nekem abban az örömben volt részem, hogy ott ültem a német zsűriben, amikor a Károly díjról született döntés, és nagyon nagy öröm volt ez számomra. Jó volt látni, hogy milyen sok különböző projekt létezik, hogy mennyi minden történik, milyen sok projekttel pályáztak, és hát gondolom, hogy ez a többi tagállamban is így volt. És kár, hogy ilyen keveset tudunk mindenről, erről a díjról. Én sem tudtam korábban, hogy van ilyen, mielőtt a parlamentbe jöttem, és azt hiszem, hogy ezeknek a tevékenységeknek a publicitása nem túl nagy a tagállamokban sem, és el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehet ezeket a nagyon jó projekteket ismerté tenni a díjazottakon kívül. Olyan sok jó projektet láttam, és nagyon örülnék, ha ezek ismertebbek lennének. És szeretném, hogyha ez a best practice modellt segítené elő. Úgyhogy nagyobb, nagyobb hírverést kellene ennek ö, ö, csapni. Nálunk is, a tagállamokban is, ugyanis nagy kár, hogy nem ismert, hogy milyen sok jó kezdeményezést ö, tesznek a fiatalok, hogy Európában a tagállamokat, nemzeteket közelebb hozzák egymáshoz. Köszönöm. Először is gratulálni szeretnék a három versenyzőnek, akik bemutatták munkájukat, nagyszerű munkát végeztek, és nagyon örülök, hogy elismerték és az erős erőfeszítésüket. Az egyetlen ír képviselőként e, örömmel látom, hogy jó dolgok is származnak az én országomon. Köszönöm szépen az ő munkájukat. Sokkal nagyobb hírverést érdemelne ez, Eh, még kéne erről beszélnünk eh, a jövőben, hogy miként lehetne nagyobb hírverést eh, csapni ennek a csodálatos munkának, hogy az emberek is ért- értesülhessenek róla. Köszönöm szépen. Herr Boris? Boris úr? Én is szeretnék gratulálni mindazoknak, akik nyertek ebben az versenyben. Úgy gondolom, hogy a helyes eljárások lefordítása kézzel fogható eredményekre, így például eh, kiadói vállalatokra rendkívül jó példa. A Comenius is rendkívül alkalmas hálózat arra, hogy feldolgozzuk az eddigi tapasztalatokat, eredményeket. És eh, elnök asszony, hogyha megszerezhetnénk, megkaphatnánk ezt a kiadványt, az rendkívül jó lenne, hiszen itt arról van szó, hogy hogyan lehet integrálni az európai fiatalokat, hogyan lehet kommunikálni velük, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára rendkívül hasznos lenne, ha megkaphatnánk. Köszönöm szépen! Az elmúlt évben is volt ilyen levél, hát a kollégáknak jelentkezni kell, akik részt akarnak ebben venni. Mindig van egy közlemény, csak persze az ember néha nem veszi észre, ha nem tudja, hogy milyen fontos dologról van szó, szóval most már tudjuk, és éppen ezért észre is fogjuk venni. Azt hiszem, hogy talán amit Kamerévet asszony mondott, arra kellene figyelnünk. Ugye most már tudni fogjuk, hogy az egyes országokban milyen példák vannak, mivel jelentkeztek. Hogy most aztán mi, a kollégák, a saját választókörzetünkben miért nem tudjuk magunkévá tenni ezt a kérdést? És talán közösen egy bemutatót szervezni abból, amit a fiatalok elgondoltak, milyen ötleteik vannak. Kamerévát asszony volt ott, nem tudom, hogy Németországban ki volt még ott a Sabine Fehány asszony, de hát már ketten is tudnának valami ilyesmit Észak-Rajna-Vesztfáliában csinálni, ahonnan jönnek, de hát el tudom képzelni, hogy a bajor kollégák is megteszik ugyanezt. Tehát ezeket a dolgokat felhasználhatjuk, hogy magunkat is identifikáljuk, bemutassuk, a fiatalokat megismerjük, akik nem nyertek, tehát ez egy nagyobb lendületet adhat a folyamatnak. Én gondoskodni fogok arról, hogy erről tudomást szerezzenek, el fogom küldeni. Köszönöm, gondoljunk erre, hogy az eljárást ismerje meg mindenki a díjjal kapcsolatban. Kosztászony, én is a javaslat mellett vagyok. Mindenképpen gondoskodni kell erről a saját országainkban. Nem tudom, hogy esetleg nincs-e valamilyen portál, vagy valahova nem lehet-e bejelentkezni, hogy akik nem győztek, ők is nagyobb reklámot kapjanak az egyes országokban. Egy kis javaslat, ugye sok iskolában járunk, és ők nagyon érdeklődnek Európa iránt. Talán el lehetne mondani az iskolai látogatások során is, hogy van ilyen projekt. Ez is egy további lehetőség. Köszönöm. Ez lesz a házi feladat, amit én magamévá teszek, hogy csináljunk egy kis kivonatot arról, hogy van ez a díj, mi a célja, és minden kollégának el fogom juttatni a díj odaítélésének a menetét, hogy tudják, hogy létezik egy ilyesmi. Aztán, ha van portál, akkor erre is felhívjuk a figyelmet, hogy hol érhető el. Ezt mindig megtesszük tehát persze el is kell olvasni. Ugye a gond az, hogy tele raknak bennünket e-mailekkel, és hát nem tudjuk megállapítani, hogy az adott e-mail fontos-e vagy nem, de hát itt esetleg meg tudjuk majd jelölni, hogy itt valami fontos delegről, dologról van szó a saját otthoni munkánk szempontjából is. Nos, akkor ezt a vitát lezárjuk. Köszönöm még egyszer a három díjazottnak a beszámolót, köszönöm a munkájukat, további sok sikert kívánok, jó munkát, és reméljük, meglátjuk majd, hogy kinyer jövőre az ötlet a parlamenté, és jövőre ismét meg fogjuk hívni a a győzteseket valószínűleg nem önök lesznek azok, ez kicsit sok lenne a jóból, de hát azért gondolom, hogy nem bánják, ha mások is díjazottak lesznek, de azt kívánjuk önöknek, hogy haladjanak, kell még több vasúti kocsi, még munkatárs, újabb technikák, fontos ez, és biztos, hogy egy új könyv is születik majd önöknél, és hát ön pedig Bulgáriában biztos, hogy gondoskodik majd arról, hogy a műszaki emberek még több új találmányjal álljanak elő, hogy a környezetünket tisztán tartsák. Nos, akkor jöjjön a hatos számú napirendi pont. Itt én vagyok a jelentés felelőse. Itt arról van szó, hogy Svájc hogyan vesz részt a Youth on the Move programban és az egész életen át tartó tanulás terén megvalósuló cselekvési programban. Svájc az európai gazdasági térségben nem vesz részt, de azért mindig érdeklődést mutatott az iránt, hogy szorosan együttműködjön az oktatás, képzés, szakképzés, ifjúságpolitika és újabban a kultúra területén is. Az Unióval jövőre így lesz biztos. 2009-ben született egy megállapodás arról, hogy Svájc részt vesz ebben a két programban, tehát a Youth on the Move és a szakképzés programban. Van egy 210 18-as cikk, a parlamentnek hozzá kell járulnia ehhez, mielőtt az egyezmény Svájccal hatályba lép. Hát nem fogjuk ezt megtagadni, örülünk, ha a Svájc sok mindenben részt vesz. A parlament nem módosíthatja az egyezmény szövegét, ez lezárt, de el tudjuk fogadni, vagy el tudjuk utasítani, de úgy gondolom, hogy nincs indok arra, hogy elutasítsuk, mert eltekintve attól, hogy ez nekünk semmibe sem kerül, sőt, Svájc fizeti a saját maga részvételét a programban, ez csak bővíti a horizontunkat, és azt hiszem, hogy ennek van egy különleges értéke így módon. A megállapodás súlypontjai. Ugye a projektek és kezdeményezések, amelyek Svájcból indulnak ki, ezekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint amelyeket a tagállami projektek esetében alkalmazni kell. A második fontos szempont, hogy Svájc egy nemzeti ügynökséget állít fel a programok nemzeti szintű végrehajtásának összehangolása céljából, ez nálunk is így van, és az éves hozzájárulást fizet mindegyik programhoz, és aztán Svájc képviselői ott ülnek a programbizottságok ülésein, ahol Svájcot érinti az adott napirend. Tehát csak ajánlani tudom, hogy fogadjuk el ezt a megállapodást, amely rögzíti Svájc részvételét a két programban, az ifjúság lendületben és az élet végig tartó tanulás projektében nincs kifogás, ugye nincs. Akkor november 18-án lesz hivatalosan erről a szavazás. És akkor ezzel le is zártuk a hatos napi rendi pontot, jöhet a hetes amelynek a témája Európa, a világ első számú turisztikai célpontja, az európai turizmus új politikai kerete. Az előadó Runner asszony volt már egy informális vita erről az elmúlt alkalommal, most megadom a szót az előadónak 12 óráig, november 9-e 12 óráig lehet előterjeszteni a módosító javaslatokat. December 2-án fogunk szavazni erről a javaslatról. Ráner asszony, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy ma bemutathatom az első változatát ennek a véleménynek nagyon szorosan együttműködtünk a közlekedési bizottsággal, és mivel ott is tag vagyok, remélem, hogy a közös gondolatok megfelelően tükröződnek a jelentésben, és azt elfogadja a közlekedési bizottság. És azt gondolom, hogy mi mindannyian tudjuk, hogy a kultúra, és sem a kultúra, sem a, sem a közlekedési bizottság számára a turisztika nem volt olyan fontos itt, tehát egy gondolat, gondolkozás változásról van szükség. Látni kell, hogy a turisztika és a regionális fejlődés hogy függ össze, és hogy ez hozzájárulhat az európai identitás kialakításához is, ugyanis az idegenforgalom az motorja a gazdaságnak, azonban nagyon jelentős kihívást jelent a gazdaság számára, hiszen változnak a feltételek. Ugye idősödik a társadalom, ezt tudjuk, egyre mobilisabbak leszünk, de idősebbek is nem baj ez. Azon kívül ugye nő a verseny, és fontos a fenntarthatóság, a környezetvédelem, és fontos, hogy a keresletet megfelelően felmérjük, csatornázzuk, kielégítsük. Én megpróbáltam néhány javaslatot kidolgozni, és hát örömmel várom az önök módosító itt ugyanis ez nem egy ö, egyéni munka lesz, hanem egy közös munka eredménye kell, hogy legyen itt a bizottságban. Én úgy gondolom, hogy a kulturális utak egyre kedveltebbek a tagállamokban, és a regionális szervek is fontosnak tartják ezt, itt nagyon rugalmasnak kell lenni, hogy új turizmus formákat tudjunk kialakítani. Ezt már említettem, ugye idősödünk, az idősebbek elvárásai, kereslete más, nem beszélve a fogyatékkal élőkről, ugye nem mindenki tud 150 lépcsőn fölmenni, hogy megnézzen egy templomot. Tehát nagyon sokféle igény van, és nagyon sok módon lehet az utazókat segíteni és hát persze a, a kereslet határozza meg a kínálatot. Ebből kell kiindulnunk, és itt gondolni kell mindenképpen a demográfiai változásokra, ezeket figyelembe kell venni a kínálat kialakításakor 2020-ban a lakosság 20%-a 65 év feletti lesz, és ez egy kiinduló pont lehet, el kell gondolkozni azon, hogy megnézzük, hogy mit is akarnak ezek a fiatal öregek hogy ne a szenior szót használjam, ami már eléggé elcsépelt. wellness akarnak? Képzést? Kulináris élvezeteket? Tehát mire törekszenek? és mit a saját autójukkal akarnak menni, vagy más módon. Tehát nagyon sok irányba lehet gondolkozni, és nagyon különböző módon fejlődhet ez Európában. A második dolog. Fontosnak tűnik számomra, hogy ki foglalkozik a turizmussal a vendégekkel bárhogy is, bárhol is legyenek. Bárhol is találkozzanak velük, mindenki megfelelő képzettségű legyen. Hangsúlyozom, hogy milyen fontos, hogy az idegenforgalomban elősegítsük a képzést. Itt a Leonardo da Vinci mobilitási programra hívom fel a figyelmet. Ez egy magától értetődő dolog a turizmusban, hogy a mobilitás magasfokú legyen. Ugye Ausztriában senki nem kaphat jó állást a turizmusban, hogyha előzőleg nem dolgozott külföldön de mégis azért ezt megfelelően elő kell segíteni Európában, mert ha a, gaz, ha a vendég otthon érzi magát, csak akkor tér vissza, és ez mindenek előtt kommunikáció kérdése, a személyzet ő, és a turizmus, a turisták, a vendégek között. Hármas pont. És ebből következik az is, hogy fontos a, a nemzetközi csere az idegenforgalmat tanulók körében. Itt fontos az a nyelvi képzés, és az idegen nyelvek ismerete nem jó, hogyha ilyen nagyon töredezett módon beszélnek idegen nyelvet, és úgy kérdezik meg, hogy a reggelit most vagy öt perc múlva kérik. Szóval nagyon sok itt a tennivaló, és fontos, hogy a tagállamok specializálódjanak, tudni kell, hogy ez egy olyan kérdés, hogy, hogy a vendég jól akarja magát érezni, és akkor érzi magát jól, ha megértik és itt hívom fel a figyelmet a duális képzési rendszerre, ahol a tanár, az oktatás és a vállalkozás egy helyen történik, és a tanár az egyben gyakorlati szakember is, Ausztriában van ilyesmi, és itt az idegenforgalom tanulói gyakorlaton is vannak egy adott vállalkozásnál, és ott megismerik a különböző lehetőségeket. Több tagállamban esetleg hasonló a helyzet, csak nem mindegyikben. A turizmus megköveteli az együttműködést a vállalatok között, de a meglévő regionális tagállami szövetségek között is, és az iskolákat is hálózatba kell fogni. A diákok 10%-a most Ausztriában, hát innen vannak adataim, már, már részt vettek valamilyen formában ebben, és ez egy nagy arány. Tehát ezt a területet nem szabad elhanyagolni. Fontos, ismerik az olyan intézményeket, mint az Európai Kulturális Főváros, az Európai Kulturális Örökség. Hát ezek olyan dolgok, amelyek a nemzetköziséget segítik. És hát ez eleve hangsúlyoz Európát is Európa azonban, mint cél harmadik országból érkezők számára érdekes dolog. A kulturális igény, ezt tudjuk, és a turizmus is, célirányos marketinget követelnek. Üdvözlöm a különböző projekteket, ezeket ismertebbé kell tenni, és a cél az, hogy a kevésé ismert úti célokat elősegítsük, és akkor ez esetleg hozzájárulhat ahhoz, hogy ne legyen sehol túlságosan nagy a, a telítettség, és megfelelően tudjuk irányítani a turizmus áramlatait a különböző nem hagyományos úti célok irányába is. Eddig több kiadvány jelent már meg Ausztriában is. Erről, hát itt ismerem én a legjobban a helyzetet. És fontosnak tartom a turizmus és a sport kapcsolatát is. Ezt ma már hallottuk, hogy a sport hozzájárulhat ahhoz, hogy az embereket fitté, elégedetté és boldoggá tegye. A fenntartható turizmus fontos számunkra, fontosak a kerékpár utak, bár most nincsenek itt szakértők, de ez nem szabad említés nélkül hagyni. És vannak olyan sportok, amelyeket mindenki tud csinálni. Bármilyen korúak is vagyunk. Tehát kulturális sportrendezvények, ezek nem mindig úgy történnek, hogy elősegítsék a fenntarthatóságot a turizmusban a kisebb eseményeket is el kell tudni adni, mert ezeknek egyébként nincs esélyük. A már meglévő programokat hatékonyan kell továbbvinni, megfelelően finanszírozni kell, hogy kibontsák a teljes potenciáljukat, ugye a pénz sosem elég. Meg lehetne próbálni innovatívnak lenni, és a meglévő programokat tovább vinni, mint az éden. És ez ö, talán újabb forrásokat is tud teremteni. És az elmúlt évben, az elmúlt alkalommal, nem az elmúlt évben, az elmúlt alkalommal arról is beszéltünk, hogy lesz egy honlap, és most már van is ilyen, és ezt tovább kellene fejleszteni véleményem szerint, Ebben minden tagállam részt vesz. A cél az, hogy Európát és a kulturális örökséget jobban az előtérbe helyezze. Információkat biztosít minél több uniós nyelven, és ez a platform lehet egy központi fórum, ahol más programok is megjeleníthetők. Ha van egy ilyen platform, akkor élni kell a lehetőséggel. Be is fejezem, tudom, Doris jogosan mondott, hogy a nap júniusban és júliusban süt a legszebben és a legtovább, de ezt nem említettem az ajánlásokban. Majd meglátom, mit mondanak a kollégák ezzel kapcsolatban, talán lesz egy módosítás ugyanis aki nem az iskolai szünettől függ, még esetleg novemberben, vagy októberben is utazhat, vagy áprilisban, szóval a szezonalitás is fontos, de ö, minél hosszabb a szezon, annál jobb. Én örömmel várom a módosítókat, javaslatokat, és meg vagyok győződve arról, hogy egy érdekes együttműködés valósul itt meg. Köszönöm. Köszönöm, kolléganő. Kosta asszony kért szót. Köszönöm szépen az előadónak a véleményét. Sokat, sokat osztok is belőle. Nyilván eleget teszünk majd meghívásának, hogy felgyorsítsuk dolgokat. Szeretnék egy megjegyzést tenni. Hasznos lenne, ha a, a jelentés azzal kezdődne, hogy az embereket fej, figyelmét felhívjuk arra, hogy a kulturális turizmus a kisebb részét teszik ki az európai turizmusnak mostanában, és hogyha egy új módját hangsúlyozzuk az európai turizmus terméknek, akkor felhívjuk a figyelmet a helyzetre. Ahogy már más üléseken is mondtam, jeleznünk kell azt a tényt, hogy ma a turisták mások, az élem, élményeik is mások, nem csak látogatni jönnek, de látogatni jönnek, hanem élményt szereznek, ezért lehetőség van arra, hogy valami más, személyesebb dolgot osszunk meg velük. Ezért a szakbizottság kompetenciája még fontosabb. mint, mint például a Transport szakbizottságé, amelyik a turizmus utazási részéért felel. Tehát hangsúlyoznunk kell ezt. Másfelől el akarom mondani, hogy az ötös pont mellett én még említést tennék arról a tényről, hogy a kulturális turizmus a az európai kultúra vektora, irány, irányadója. Ezt a kommunikációkban el kell mondanunk. Sokat beszéltünk a fenntartható turizmusról, ezért egyetértek azzal, amit az előadó is mondott, hogy nem e, szezonális a turizmus, hanem e, nagyon e, szélesedik a, a piac igénye. Végül pedig Folyik egy Európai Uniós program kreatív közösségek címmel, amely szintén gyűjtő pontja lehet, amit már a fontosabb zászlóshajós kezdeményezések mellett is figyelembe kell venni. Európának nagy kulturális gazdagsága van kisvárosokban, kisebb dimenziói turizmust vonzó érdekességek vannak. Meg kell teremtenünk ezt a kapcsolatot a között, hogy mi van már a piacon, és mit kínálhat még tervezési, minőségi szempontból az egyes városok. Ez kiegészíti a hagyományosabb történelmi kulturális termékeket. Bár ez egy kisebb része a teljes képnek, nem mond, szó sincs arról, hogy ez kevésbé fontos, és ezt egész évben lehet nyújtani, nem csak egy szezonban. Köszönöm. Thank you very much. I think uh, hit all the right notes. Úgy gondolom, hogy uh, a megfelelő uh, húrokat pengette az előadó, és eh, úgy gondolom, hogy nagyon is a mi bizottságunkra tartoznak ezek a kérdések. Eh, számos olyan aspektus van, amelyekkel kapcsolatosan ez a szakbizottság erőteljesen felléphet. A kulturális turizmus, eh, az oktatás és a turizmus kapcsolata, a sport és a kultúra és a turizmus kapcsolata mind rendkívül fontos kapcsolódási pont. Nem mindenki szeretné egymagában tölteni a nyaraló idejét egy tengerparton, éppen ezért e, fontos arra törekednünk, hogy a turizmust kiterjesszük a szezonalitás keretein túlra is. Ez kapcsolódik a legutóbbi prezentációhoz is, amit a fiataloktól láttunk. Úgy gondolom, hogy a kulturális megfontolásokat össze kell kapcsolni a turizmus aspektusaival, és úgy kell fejlesztenünk a turizmust és a gazdaságot is Európán belül, hogy az európai identitás is fejlődjön. Olyan valódi turizmusra van szükségünk, ami ezt tudja fejleszteni és erősíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül jó elképzelés, rendkívül jó össz, kezdeményezés az, hogy összekapcsoljuk a kultúrát a turizmussal. Az információ ezen a területen kulcsfontosságú, a koncertek, a fesztiválok, a klasszikus zene, a fiatalok számára szóló zenei események mind olyan események, amelyek kellő publicitást kell, hogy kapjanak. Emellett természetesen be kell azonosítanunk a célcsoportokat, a fiatalok eh, csoportjait, az idősebb eh, korosztály csoportjait, a családokat. Ezeket mind látnunk kell magunk előtt, és eh, ki kell dolgoznunk a rájuk irányuló különleges célzott programokat. Nem csak sporteseményekre gondolok, hanem a sport aktív gyakorlásáról, űzésére is gondolok. A fiatalok golfozni mennek, vagy sielni mennek eh, különféle országokban. Úgy gondolom, hogy ez, ezzel kapcsolatosan nagyon eh, fontos a külszolgálatokra hagyatkozni, és eh, különféle szegleteiben Európának ezeknek a turistáknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kellő információt kapjanak, és ilyen információk alapján tudjuk serkenteni a kulturális turizmust. A különböző ügynökségeket, nagykövetségeket fel kell használni ehhez. Én magam szeretném megköszönni a jelentéstevőnek azt, hogy érintette a turizmus összes aspektusát, és úgy gondolom, hogy ez választad a legtöbb európai állampolgár igényeire. Ami ugyanakkor a kulturális dimenziókat illeti, szeretném megköszönni azt, hogy bevetted azokat az aspektusokat, amelyek túlmutatnak az egyes tagországok keretein. Ide kapcsolható például a vasfüggöny példája, azok a példák, amelyek bizonyos országok élményeire koncentrálnak, és ez vonzerővel szolgálhat az Európán kívülről érkezők számára is. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy jelenleg mindenki arra törekszik, hogy Európa szerte a lehető leggyorsabban és legszélesebb körben tudjon utazni. Itt nem csak az olcsó fabados légitárságokról van szó természetesen, hanem a gyors vonatokról is. Úgy gondolom, hogy Eh, Brüsszel és London között például leggyorsabb közlekedési mód jelenleg a eh, gyors vasút. Éppen ezért ezt is figyelembe kell vennünk a turizmus aspektusát vizsgálni. Korea. Köszönöm, az Korea. Köszönöm. Köszönöm. Hangsúlyozni szeretném azt a megjegyzést, amelyet az előadó tett, mégpedig a sport jelentőségét a sport, amely a turizmushoz kapcsolódik, ez egy olasz tendencia, nagyon sok sportkezdeményezés történik, kísérlet arra, hogy elősegítsük az egyes területek ismeretét. A sport és a turizmus összekapcsolása valóban valós tendencia Olaszországban, ezt el akartam mondani, hogy ezért nagyon örülök, hogy az előadó ezt is említette. Várjuk a dokumentum fordítását. Az ötös pontban ne csak azt említsük meg, hanem az, hogy az itinére kulturál, tehát a kulturális utak is szerepeljenek. Itt szeretnénk egy újat, ugye Románia, Romániában. Tehát ezek a kulturális utak nagyon fontosak, és azt hiszem, hogy ezt mindenképpen be kell ide vennünk. Második probléma. A második pontban van egy gondom, ez így nem maradhat, Ugye szükség van arra, hogy az oktatás minőségét, mint a Leonardo program, a kutatók, diákok mobilitását javítsuk. Hát nem, meg az Erasmus is említésre kerül itt. Szóval nehogy már az Erasmus támogassa a vállalkozókat, azok fizessék ki maguk, és inkább keressenek pénzt a turizmussal. Szóval az a vállalkozókat kivenném, hát a vállalkozó az megoldja ezt és amelyik erre rászorul, az nem jó vállalkozó, szóval ez ne kapjon támogatást. Úgyhogy azt hiszem, hogy a határon átnyúló tapasztalatok minden a turizmus ágazatban érintett számára fontos, így kéne fogalmazni, és a már meglévő EU-s programokat erre használni lehet, úgyhogy nem említeném itt a programokat, hogy Erasmus, meg a kutatók se tartoznak ide egyebekben. Egyébként ez jó, és talán azt is el kellene érni, hogy a Visit Europe-nál, mert nem néztem meg, majd meg fogom nézni, hogy itt legyenek olyan linkek, amelyek átvezetnek az európai fesztiválokhoz például, hiszen azoknak megvan a saját maguk platformjuk, de jó lenne, hogyha a Visitcom Europe-nál szerepel egy link, hogy innen átmehet a fesztivál platformra, az segíthet azoknak, akik a kultúra iránt érdeklődnek. Tehát én még néhány módosítást fogok majd javasolni. Nem tudom, hogy akarsz-e még mondani valamit a jelentés készítője, csak köszönetet szeretnék mondani. Bizonyos dolgokat már felírtam magamnak. A Visit Europe esetében a régiókat is lehet motiválni, akik egyedül pénzügyi okoknál fogva nem tudják ezt megoldani. Aztán a vállalkozókkal kapcsolatban elmondottakat is felírtam. A sport, amit a kollega említett, hát ez egy érdekes kérdés. November 10-én mindenki kap majd meghívást megpróbáljuk regionálisan megnézni, hogy hogyan is alakul ez a sport. A Magyarország, Szlovénia, Horvátország is részt vesznek egy ilyen osztrák jéghoki ligában. És hát ugye kultúra, turizmus is fontos, szóval, hogy ott meglegyen a kapcsolódás. Egyébként a sport az határon átnyúló, persze, hát ez nyilvánvaló és hát ez a rendezvény is ezt fogja demonstrálni, de kell, hogy legyen egy közvetlen kapcsolat a kultúrával és a turizmussal. De lesz még erre biztos lehetőség, hogy megfelelő módosítókat nyújtsunk be. A vitát ezzel lezárom. Kérem, hogy mindent vigyenek magukkal, amit magukkal akarnak vinni, mert holnap másik épületben vagyunk, a Ján épületben, hogy is volt? 4Q1-es az ülés helye korán legyenek ott a szavazásra, hozzá kell lehetőség szerint a szavazókártyájukat is, ugyanis lehet, hogy különböznek majd a véleményeink és utána maradni a hearingen, a meghallgatáson holnap. Tehát 10-től egyig ott kell lenni holnap. Köszönöm, és szép estét kívánok mindenkinek, a koordinátorokat kérem, hogy maradjanak. Okay. Können wir ganz schnell dafür sorgen, dass alle Nicht-Koordinatoren... Akkor gyorsan érjük el azt, hogy a nem koordinátorok menjenek ki. És akkor sokkal gyorsabban tudjuk elkezdeni a koordinátorok ülését. Tehát aki nem koordinátor, hagyja el a termet. Herr Borgo ist neu im Ausschuss, hatte ich vergessen zu sagen.